Mes chers collègues, bonjour! Kedves kollégák, jó napot kívánok mindenkinek, és kérem, hogy aki a terem hátuljában áll, foglaljon helyet. Monsieur Robert Zille, on va commencer. Avant de commencer nos travaux, Mielőtt elkezdjük a délutáni munkánkat, konkrétan a mobilitási csomagról szeretnék üdvözölni egy delegációt. A közlekedési ágazat fizetett dolgozóinak szövetsége, kamion és buszvezetők szakszervezetének képviselői Belgium, Franciaország, Hollandia, Románia, Spanyolország, Egyesült Királyság, Franciaország, ezekből az országokból érkeztek. Sok szeretettel köszöntjük Önöket! a Közlekedési és Idegenforgalmi Szakbizottságban. Nous allons discuter cet après-midi du paquet Ma délután tehát a mobilitási csomag megvitatása következik. És először a pihenőidővel kapcsolatos napirendi pontot fogjuk megtárgyalni. 12-es pont. Wim van de Kamp úr az előadónk, és Bár úr következik majd utána, még nincs itt a teremben, mert a foglalkoztatási szakbizottság előadóját képviseli majd, és a többi képviselő is természetesen szót kap az előadó és árnyék előadók sora után. És természetesen az Európai Bizottságot is zaklatni fogjuk a végén. Jó napot, Lezsóá úr, még mindig hűségesen kitart mellettünk. Köszönjük! És zárásként pedig ismét az előadó fogja összefoglalni a vitát. Tehát tessék, Wim van de Kamp úr, öné a szó. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Elnök asszony, nagyon köszönöm. Nagyon jó kedvem van ma délután. Az én dossziémban a pihenőidőkre vonatkozó tárgyalások kívánságnak megfelelően zajlanak, még nincs vége, de nem is kell, hogy ez így legyen, hiszen holnap még lesz egy shadow ülés az előadó jelenlétében, Ugye mindig Shadows meetingről beszélünk, de hát azért maga a rapportőr, az előadó is jelen lehet. Ez elég innovatív. Természetesen a dossziét együtt vizsgáljuk a kabotás jelentéssel, Izmail Ertug kollega jelentésével, illetve a Posting of Workers Maria Kilonen kiküldetése vonatkozó jelentésével, mert ez a három az úgynevezett szociális piaci problémákkal foglalkozó jelentés. A listámon szerepelnek a legfontosabb pontok. A könnyű eh, haszongépjárművekkel kezdeném. Eh, miután találkoztak az előadók és az árnyék előadók, eh, úgy döntöttünk, hogy a 2,4 tonna fölötti minden haszon gépjárműre vonatkozzon a tilalom, tehát mindegyiket vegyük fel ezen rendelet hatája alá. A Nemzeti könnyű haszon gépjárművekre vonatkozó rendelkezés a szubszidiaritás miatt kicsit túl messzire menne, ezért csak a 2,4 e, tonna fölötti e, haszon gépjárművek e, esnének a rendelet hatája alá, amelyek nemzetközi forgalomban is részt vesznek. Kivételt teszünk az építőipari ágazat számára. Az építőiparnak néhány ponttal problémája volt, például a daruk szállításával és hasonlókkal kapcsolatban. A harmadik megjegyzésem megint csak egy kivételre vonatkozik azokra a vállalatokra és buszokra, ahol a szállítás nem a fő feladat, például a pékek, vagy vízvezetékszerelők, vagy más foglalkozások képviselői kivételt kell, hogy kapjanak a pihenési pihenőidők alól pihenőidőkre vonatkozó rendelkezések alól. A preambulumban egy rövid magyarázatot kellene felvennünk az önvezető gépjárművekkel kapcsolatban. A technika nagyon gyorsan fejlődik, és azt akarjuk, hogy az Európai Bizottság időben foglalkozzon az önvezető e, szállító gépjárművekkel kapcsolat, e, kapcsolatos fejleményekről, hiszen a sofőr esetében ez most itt munkaidőnek számít, vagy más időnek, tehát amint megjelennek nagy számban az önvezető tehergépjárművek, e, ezeket tisztázni kell. A következő kérdés, mennyi időt ideig lehet úton egy sofőr? Az Európa Bizottság három hetet javasol, és utána mindenképpen muszáj legyen hazatérnie. Én hát gondolom, hogy ugye nagyon sok kelet-európai kollega van itt a csoportban, akik azt mondanak, hogy legyen ez négy hét. Tehát ez mindenképpen egy vitapont, és ezzel kapcsolatban holnap reggel meg kell hoznunk a döntést, tehát hogy három hét vagy négy hét legyen ez a referencia időszak. Ez a dosszié közvetlenül kapcsolódik eh, a, ahhoz a kérdéshez is, hogy lehet-e aludni a sofőrnek a eh, vezető fülkében. Erről nagyon sok vita folyik Európában, és elég sok az mm, össze visszaság. Én itt ma megpróbálok délután, ma délután itt világ egyértelműséget teremteni. Tilos aludni a vezető fülkében az Európai Bíróság egyik közelmúltbeli döntésével összhangban. Csak akkor, hogyha a sofőr azért akar aludni a vezető fülkében egy biztonságos parkoló helyen, akkor maximum két-három rövid, 24 órás időt tülthet, tölthet el ezen a biztos, biztonságosá tett parkolóhelyen. Ezzel elég sok szociális problémát meg tudnánk oldani. Hollandiában is még mindig látok olyan sofőröket, akik mondjuk a hétvégét valahol egy útszélén töltenek, ott végzik el a szükségleteiket, és ez nem elfogadható az Európai Unióban. De az az elgondolás, hogy minden hétvégén minden sofőrnek egy kötelező legyen egy hotelba mennie, az sem reális. reális. Elgondolunk, akkor jövő hétfőn mondjuk 45 kamion majd elmegy a brüsszeli Hiltonba, és ott akarnának aludni, hát el tudják képzelni, hogy mekkora pánikot és zavart, zavart okozna ez. Ezért itt született egy kompromisszum, tehát nem szabad, szabad, nem szabad aludni a vezető fülkében, hanem csak, csak abban a kivételes esetben, hogyha ez egy jól, biztonságos és komfortos parkolóhelyen történhet. A 45 órával is kapcsolatban is született egy, 45 perccel kapcsolatban is született egy kompromisszum, egyszer 30 perc, egyszer 15 perc, ezt lehet, háromszor 15 nem. És végül a hetedik pont a komp, illetve a, az a vonatok kivétele, ugyanis hogyha mondjuk a sofőr egy kompon megy át a kamionjával valahova, vagy vonattal, akkor ott igazából alud, aludhat, de abban az esetben, hogyha megy a vonat és a komp. A következő pont. Tehát azt akarjuk, három vagy négy hét után térjen haza a vezető, és a, az, hogy hazamegy, az otthon, az az, ahol lakik felmerült az, hogy mondjuk az vállalatához térjen vissza, de mondjuk valaki egy bulgár sofőrként egy Dán cégnek dolgozik, akkor annak nem lenne értelme, hogy Kopenhágába küldjük vissza, ő a családjához akar, vagy a partneréhez hazatérni, ezért mind, és mondjuk mindig lehet egy olyan kivételes eset is, hogy a Taragonai strandra akar menni, mert miért kellene négy hetente Kopenhágába visszamenni, ez nekem nem tűnt volna észszerűnek. Azután elnök asszony a busz közlekedéssel vonatkozóan is vannak rendelkezések. Ezt nem lehet azonosan kezelni, mint a konténerek szállítását, vagy a darabos áru szállítását. A buszcégek és a szakszervezetek is szeretnének egy a buszágazatra korrigált rendszert, és hát, e, ezt nekünk is erre kell töregedni. Azután itt van a tahográf kérdése. Az egész dosszié a kabotás, a kiküldetés, valamint a vezetési és idők. ezt együtt kell tudnunk nagyon jól kezelni. És azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy az intelligens tahográfot minél előbb vezessék be. Nekem az a tapasztalatom, hogyha az Európai Parlament egyértelműbb törvényjavaslatokat dolgoz ki, akkor a piac eh, ezt követni fogja. De azt mondjuk, hogy hát ez a eh, 24 vagy ben, vagy 28-ban jön majd az intelligens tahográf, vagy több évet adunk meg, akkor nem fog a piac ezzel reagálni. De hogyha 2020. január 1-et mondunk, hát akkor még ott van, hogy az Európai Tanács ezt, ezt együtt egyetérte. Ez egy kihívás mindig, hogy egyetértsünk a tanácssal. Most örülök annak, hogy a tanács figyel ránk, mert ezt nem szabad itt a Csipke Rózsika álmot aludni ezekkel a témákkal kapcsolatban. Nincs, nem gondolom, hogy január 8, június 8-ára a tanácsnak egyértelmű víziója lesz. Macron úr, Merkel mondja, védeni akarják, és akarják bővíteni a közlekedési ágazatot, de hát a kérdés az, hogy a többi kormány, a kormányok mit akarnak lehet, hogy túl sokáig beszélek, de hát most nálam van a szó, és a tanácsot felszólítanám már, hogy, hogy csináljanak már valamit. Jönnek a választások, és addig nem történik semmi. Mindenki büszkén csücsülget otthon a saját országában, de ez nem egy jó európai megközelítés. Vége ezt ennek a kicsit kiléptem a szakmai szövegből. Tehát itt van még az automatikus, az automatizáció kérdése, de erről most többet nem mondok. Holnap egy nagyon fontos fejezetet kell még ismertetnünk. Ismail Irtugal és Maria Kejlón ellen egy, írtunk egy közös fejezetet a, mind a három dossziének a kezeléséről és a Taran Szakbizottság titkárságának szeretnék köszönetet mondani itt a két kollégának, akik ott ülnek, hogy papírra is vetették ezt a szöveget. Az Európai Tanács ugyanis rendkívül ideges lesz, hogyha látják, hogy a gépkocsi vezetők szociális jogait mi hogy akarjuk megvédeni. Itt ugyanis nem csak rugalmasságról van szó, amit az eh, Erdély akar, hanem eh, szociális védelemről, amit az SND, a GUE és a, az EPP is eh, akarnak. Ez egy teljesen egyértelmű dosszié, az adatok gyűjtése nagyon felgyorsult, elsőlegesen is együtt működünk a nemzeti hatóságokkal, ugye nekik már megvannak ezek az adatok, nem akarunk itt egy nagy európai adatbázist kiépíteni, mert úgy akkor így az adatvédők lennének ettől nagyon idegesek, hanem a már meglévő adatrendszereket, bázisokat akarjuk felhasználni. Azt hiszem, hogy elég magyarázatot fűztem ehhez a dossziéhez, így állnak a dolgok. Nem tudom, Walter, eh, már közé tették eh, a szabadás? Hmm, még nem. Még itt eh, arról beszéltünk, hogy mikor lesz, legyen a szavazás, de talán az elnök asszony még a mai nap során ezt közölni fogja velünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Wim de Kamp úr. Nagyon sok dossziénk van, úgyhogy elnézést kérek az árnyék előadóktól. Nem fognak 15 percet kapni, mint ahogy azt az előadó kapta. Szigorúbb leszek az árnyék előadókkal. Tessék, de mondta asszony kezdi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani van de Kamp előadó úrnak a kompromisszumokért is, illetve a rugalmasságért, a szociális témákat, amelyek a mi szívünkhöz közel állnak, nyitottan fogadta. Megköszönöm az árnyék előadóknak, a frakciók tanácsadóinak, titkárságnak a segítséget. Sikerült megtalálni azokat a pontokat, ahol előre tudunk haladni, egyet tudunk érteni, még véglegesítünk egy-két dolgot, de holnap is lesz árnyék előadói találkozó, tehát azért pozitív végeredményre számíthatunk. Most akkor az egyes kompromisszumokba ér, érdemben rátéve. A menetíró készüléket támogatjuk 3,5 tonnáig, az egy-egy tagállamon belüli közlekedésnél mindig lehetséges az, hogy az adott tagállam a 2,4 tonnás szigorúbb szabályt alkalmazza, hogyha így kíván eljárni. A kivétel a mentesség esetén kettő vagy több tagállamon át megmarad a 2,4 tonna. Aztán a közlekedés a a vezetés, ugye a föltevékenysége a sofőrnek, és ami pedig a pihenőidőt illeti a, a kabinban, a vezető fülkében, tudjuk, hogy ez az egyik legkényesebb téma, és itt nagyon nagy véleményeltérések vannak a frakciók között, akár a delegációk között az egyes tagállami delegáció között. A heti pihenőidővel is úgy kell foglalkozni, hogy a kompenzációt is figyelembe vesszük a csökkentett heti pihenőidő esetén. Ezt egyetértek, hogy mindig az érintett lakhelyét kell figyelembe venni, ahol a családjával találkozni tud. Tehát nem lehet a a fülkében tölteni ezt az időt. Kompromisszumot kell találnunk a hazatérésre vonatkozóan, és arra vonatkozóan, hogy ezt mikor kell megtenni. Aztán a távolabbi térségek esetében más eljárás, tehát hogyha mondjuk vonattal szállítanak egy kamiont, vagy hajón, akkor itt nagyobb rugalmasságra van szükség a digitális menetíró készülék, tehát ugye a második generáció jó intelligens készülékek alkalmazását a lehető leggyorsabban meg kell valósítani, és szigorú szabályokat bevezetni, tehát hogy meglegyen valós időben a kamion pozíciójának a regisztrálása. Tehát gyakorlatilag azt nem hiszem el, hogy nem lehet tudni, hogy minden időpillanatban hol tartózkodik a kamion, mert ezt egy egyszerű okostelefonnal meg lehet oldani. Ez a digitális menetíró készülék, tehát hogy automatikusan nem tudja rögzíteni az, az utat, hát az első helyszínt be kell vinni. A záró megjegyzésként a személyszállításra térnék ki. Igen, a két ágazatot teljesen külön kell kezelni, ezzel egyetértek, mert mások az igények a két szektorban, és ez feljogosít arra, hogy másképp kezeljük őket, más legyen a rugalmasság is és az is lehet, hogy teljesen más rendelkezésekre lesz szükség. Megköszönöm még egyszer az előadónak, a kollégáknak ezt az együttműködést, és bízom abban, hogy holnap meg tudunk állapodni a továbbra is fennmaradó részeken. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondta asszony, Robert Zile következik. Köszönöm szépen, Karima és én is szeretnék köszönetet mondani a munkáért. Azt mondtad, hogy egy közös anyag lesz ebből a háromból, tehát nem jelenti azt, hogy mindenben egyetértünk. Az ECR szempontjából a nap és heti vezetési maximális idő tekintetében 500, szinte 500 módosító érkezett be, és 17 ponthoz, és szerintem jó irányba mutattak, szerintem 5 nem. Mindenek előtt a könnyű haszongépjárműveket nem szeretnénk bevenni, az ECR ezt ellenzi. Néha azt látjuk, hogy nagyobb teherautókat lecseréltek kisebb haszongépjárműre, hogy elkerüljék a nap és heti vezetési idő maximalizálását, amely a nagyobb gépjárművekre vonatkozik. És, de hát általában a kis cégeké, az, a, a KKV-kék, ezek a kisebb, könnyebb haszongépjárművek. A másik az otthon kérdése. Szeretném megint megköszönni, hogy megpróbáltak valamilyen megoldást találni hiszen nincs definiálva, hogy ez mit jelent a szabad Európában, ahol az európai polgárok oda mennek, ahova akarnak. De, hogyha ebben a kompromisszumban megengedik a pihenőhelyet, tehát az bárhol lehet. Tehát a korábbi Szovjetunióban, nem akarom azt mondani, hogy az Európai Unió a Szovjetunió, de vannak van egy, egy szép dal, hogy volt egy olyan dal, hogy az én hazám nem egy utca, nem egy város, hanem a Szovjetunió. Tehát, hogyha például a bolgár sofőröket figyelembe vesszük, tehát Brüsszelből Bulgáriába azért az messze van. És hogyha mondjuk Kopenhágából visszamegy Bulgáriába, akkor hát az elég messze van de, de elmehet a családjához nyaralni Kopenhágából, Spanyolországba, hogyha ott szeretne pihenni. És a, a bolgár sofőrt alkalmazni az bizonyos rizikókkal is jár, és kitörődik azzal az emberrel, akit elbocsátanak Kopenhágában vagy Brüsszelben kitört, kitörődik a bolgár munkanélküli gépjárművezetővel, hogyha itt a jogszabályok miatt elbocsátják, mert a Dán munkáltatónak bonyolult lesz. Megfelelő rugalmasságra is szükség van. Természetesen négy hét után joga van a hosszabb pihenéshez, tehát itt szerintem nem kell eh, helyeket felsorolni, vagy bejegyzett lakóhely, és így tovább, bármit is jelentsen ez. Tehát igazából a heti pihen napi és heti pihenő idő a vezető fülkében. Ebben az esetben az Európai Bíróságnak is van gyakorlat ebben a tekintetben. A kompromisszumokkal az Európai Bíróság ítéletét követik, csak egy kicsit máshogy használják. Egy másik dolog, bátogatni kell a parkolóhelyek státuszát, de vannak olyan tagállamok, amelyek nem akarnak ilyen parkolóhelyeket létrehozni, és verseny szempontból a napi vezetési idő, igen, az itt van. Tehát szeretnénk a perifériákról a 4 hétről 180 órára emelni ezt, de jönnek az új menetíró készülékek, és természetesen ezek le fogják váltani a régieket, és ezek intelligensebbek lesznek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Zileo Bilbao Barandika asszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Én eh, Májszon asszony árnyék előadót képviselem. Elnézést kér, hogy nem lehet itt, és engem bízott meg, hogy képviseljem. Elküldte a dokumentumát, amit most felolvasok tehát a könnyebb haszongép járművekre vonatkozzon-e a jogszabály, vagy nem. Nagyon óvatosnak és észszerűnek kell lennünk, hiszen van egy kis probléma a nemzetközi áruforgalomban résztvevő könnyű haszongépjárművekkel. Tehát ez az öt tonnánál kisebb menetíró készülékkel ellátott könnyű gépjárművekre vonatkozik. Hogyan lehet ezeket a gépjárműveket ellenőrizni a határnál? Honnan tudjuk, hogy átmentek egy határon, vagy nem? Most a vezetőfülkében történő pihenés tekintetében meg, meg kell engedni a fülkében töltött pihenést, amennyiben a felszerelés megvan. A probléma viszont az infrastruktúra, ami nem mindig adott. természetesen elő kell irányozni a heti minimális időt. Tehát azt javasolja az előadó, hogy alkalmazkodjunk az ambíciózus célkitűzésekhez, de realistának kell lennünk hiszen jön a második generációs menetjúró készülék. És ehhez pedig fel kell szerelni a gépjárműveket, át kell alakítani. Ami pedig az autóbuszokat illeti, igazából egyetértünk itt a néha végrehajtott szervizzel, hiszen a buszok azért mégiscsak mások, mint a tehergépjárművek kolléganőm egyetért azzal, hogy vonjuk ki a hatályból az építkezéseken használatos gépjárműveket, és mert ezek nem mennek nagy távolságokon, és nincs bennük menetíró készülék. Köszönöm szépen, Bilbao asszony. Kisztelor úr, önné a szó? Keith Taylor következik. Kind of you, thank you. Nagyon kedves öntől, elnök asszony. Szeretném megköszönni Van de Kamp úrnak és a többi árnyék előadónak is a munkát ezen a dosszién. Nagyon fontos ez a dosszié, és fontos a szociális standardokról beszélni, hiszen itt professzionális sofőrökről van szó, az ő biztonságuk, illetve az utasaik biztonsága és a többi úthasználó biztonsága is nagyon fontos. Ma 6 órakor Bárk úrral és Enderton asszonynal egy kerekasztal beszélgetést fogunk szervezni a vezetési és pihenőidővel kapcsolatban. 1C047-es terem, kérem jöjjön el, akit érdekel, a szakszervezetek képviselői is, illetve sofőrök maguk is jelen lesznek. Ez nagyon érdekes lesz, én már előre várom ezt a kerekasztal beszélgetést. Az árnyékelőadói találkozókon nagyon élénk eszmecserét folytattunk, és a kompromisszumos módosítók sem öntöttek még végleges formát. Most a zöldek továbbra is ellenzik a javasolt változtatásokat a referencia időszakkal kapcsolatban, tehát két hétről négy hétre való változtatást ellenzik, bár örülünk annak, hogy a maximális vezetési idő nem változik. Nem hiszük, hogy észszerű elvárni a vezetőktől, a sofőröktől, hogy a heti eh, kibővített pihenőidejüket úgy töltsék, hogy a járművük fülkéjében, vezető fülkéjében alszanak. És azt szeretnénk, hogy a munkaadók megfelelő szállást biztosítsanak szállodákban vagy hasonló eh, helyeken, hogy a sofőrök megfelelően ki tudják pihenni magukat, mielőtt újra kezdik a munkahetet üdvözöljük azt, hogy a biztonságos parkoló létesítmények száma növekszik az Európai Unióban, de ez nem váltja fel azt a szükségletet, azt az igényt, hogy a járművön kívül töltsék a sofőrök a heti pihenőidejüket. Amiatt egy kicsit aggódunk, hogy a rugalmasságot nagyon sokan hangsúlyozzák itt a felülvizsgálat alatt, és ez lehet, hogy oda vezet, hogy a munkakörülményeket destabilizálja Ugyan a felszínen nagyobb lesz a rugalmasság, a heti, illetve a havi vezető és pihenőidőben, illetve a szünetekben nagyon óvatosan kell eljárni, hogy elkerüljük, hogy a gyakorlatban ne csak az alakuljon ki, hogy a szünetek hosszabbak lesznek, és közben a vezetőkre nehezedik az a nyomás, hogy a határokig igyekezzenek kitolni a vezetési időt, ami az saját biztonságukat és a többi úthasználó biztonságát veszélyezteti. Végül pedig nagyon örülünk annak, hogy az egyéb kereskedelmi járművek, tehát 2,4 tonnától szintén bekerülnek a jogszabály hatája alá. Azt szeretnénk, hogyha csökkenne a kivételek száma, a mentességek száma a busz, illetve távolsági buszvezetők nem kellene, hogy a felelősséget vállalják a, a saját munkájuk jellege miatt? Hát ők akár 53 személyt szállítanak a buszokban, és hát az biztos, hogy én nem szeretnék egy olyan buszba beülni, amelynek a vezetője túl fáradt. A fáradt sofőrök ugyanis sok balesetet okoznak. Ez nem túlzás, ez a valóság, és ennek a következményei valóban élethalál kérdését jelentik. És egyelőre nem örülünk annak, amilyen irányban mennek a tárgyalások e tekintetben, de a reményt soha nem adjuk fel. Várjuk a holnapi árnyékelőadói találkozót, ahol reményeink szerint sikerül megállapodnunk. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönjük Taylor úrnak, és Kilonen asszony következik. Thanks, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony! Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, tisztelt vendégek! Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani Fandekampurnak ezért a nagyon nyílt párbeszédért, amelyet lefolytattunk az árnyék előadók körében, és köszönöm a árnyék előadóknak Nagyon érdekes eszmecserénk volt, és szeretnénk megfelelő megoldásokat találni a problémákra. Számunkra a gépkocsi vezetőkről szóló dolog jó, hiszen biztos pihenőhelyet irányoz elő, vagy hogy ha, ha nem tudnak hazamenni, vagy nem az a legjobb hely, ahol, ahol a legjobban érzik magukat a világon, akkor menjenek oda, ahova szeretnének. Nagyon jó eszmecserénk volt a közlekedés biztonságról, ami nagyon lényeges ebben az esetben, és hogy hogyan tudnánk az intelligens végrehajtást megoldani. A lehető legkevesebb bürokratikus terhet szeretnénk létrehozni, természetesen a gépjárművezetők szempontjából is. Tehát, hogyha hogy mit kell elvinni egy gépjárműbe, és hogy mire van szükségünk a gépjárműbe, milyen papírokra, dokumentumokra. Tehát, hogyha az elkövetkező évekre is gyűjteni kell a papírokat, az nem túl jó. Igen, a kisebb, a könnyebb hazongépjárművek is ö, problémás témát képviselnek, dolgozunk a megoldáson, de közelebb vagyunk hozzá, mint bármikor. És a nem kereskedelmi járművek tekintetében, amikor a gépjárművezető főfoglalkozása nem a vezetés, hanem valami más. És Vim nagyon jól tudja, hogy megpróbáltuk elgondolkozni. Az EMPLE szakbizottság nagyon jó javaslatain, tehát hogy a vezetési idő vonatkozzon a könnyű haszongépjárművekre is, kivéve akkor, hogyha egy cég saját maga céljaira, vagy a sofőr saját maga céljaira használja ezt, és hogy a személy nem hivatásos gépjárművezető. Azt is tudom, hogy a parlament nagyon szeret időhatárokat megszabni, állandóan a dokumentumaiban. Igen, itt is van egy ilyen, ez pedig 12 óra, a vezetési és pihenőidőről szóló dokumentumban ismét a gépjárművezető fő foglalkozásáról van szó. Tehát én szinte profi gépkocsi vezető vagyok, mert heti 12 órát utazom, mert Finnországban elég nagyok a távolságok. De vannak perifériás országok, amelyek teljesen más helyzetben vannak, mint azok az országok, ahol nagyon rövidek a távolságok. Kedves Vim, a hazatérés tekintetében folytatjuk a tárgyalásokat. Néhányan szeretik a négy hetet, van, aki hármat szeret, mi kettő hetet szeretünk. És az intelligens menetírókészülékek a buszokban. Szerintem nagyon fontos az, hogy a parlament képviseli azt az elképzelést, hogy a üzemeltetőknek új menetíró készülékeket kell beszerezniük, és hogy ne a különféle vállalatok különféle készülékekkel rendelkezzenek. Tényleg a lehető legjobbakat kívánom a bizottságnak, kedves biztosunknak, kedves bizottsági barátainknak, és igazából gyorsítsák be az intelligens menetírókészülékeket. Az ember képes volt elmenni a holdba, ma már szinte oda is mehetünk turistáskodni, és igenis tudjuk, az, és nem tudunk az intelligens menetírókészülékekkel bánni, hát ez ez őrület, de itt most be is fejezem, köszönöm. Merci beaucoup, Madame Kilonen. Madame... Köszönöm szépen, Kilonen asszonynak. Árnatő asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Hát előadó úr, Tibane Kampúr, azt el kell ismerni, hogy ön nagy munkát végzett a kompromisszumos módosítók előállításával, és azzal a javaslattal is, hogy szigorúan korlátozzuk a sofőrök vezetési idejét, néha ugye a veszélyek miatt is, de nem sikerül mindent megoldani. Nehéz kompromisszumot találni, hogyha annyira ellent mondanak egymással a egymásnak a nézetek, nem csak politikai okok, hanem gazdasági, szociális különbségek miatt az egyes nemzetek között Hát nyilván ugye gazdaságilag és szociálisan megvalósítható az együttműködés, de nem mindig. A sofőrök munkakörülményeit szeretnénk javítani, de szeretnék egy-két képviselőt megkérdezni, akik minden előrelépést elleneznek a munkaidő korlátozására. Hát értem, hogy a saját hazájukban a vállalkozások versenyelőnyét nem szeretnék csökkenteni. De azért megkérdezném, hogy önök ilyen körülmények között valóban végeznék ezt a munkát? És vagy kívánnák azt, hogy a gyermekeik vagy az unokáik sofőrök legyenek ilyen körülmények között, hogyha havonta egyszer térhetnek haza az otthonokba? És akkor a fizetést még nem is említettem. Szerintem fel kell tenni valóban ezeket a kérdéseket, és hogyha nemleges a válaszuk, miközben ugye azt kívánják, hogy semmire változzon, hát akkor az azt jelenti, hogy önök nem a közérdeket szolgálják, hanem bizonyos egyéni érdekeket szolgálnak. Köszönöm, Arnott asszony, bárul következik a bizottság képviseletében. Adom meg önnek a szót. Tessék. Karima, Köszönöm, Karima, köszönöm. Rögtön köszönetet kell mondanom azért, hogy megkaptam a szót a foglalkoztatási szakbizottság jelentésével kapcsolatban. Ugye több területen nálunk van a hatáskör. Wim van der Kampal, az előadóval és a többi árnyék előadóval is nagyon jól tudtam együtt működni. És a mi véleményünkből néhány dolgot szeretnék fenntartani. Most csak néhány pontra szeretnék koncentrálni. A további rugalmasság, nagyobb rugalmasság mellett eh, emeltünk szót. A jelenleg létező szabályok eh, eh, érvényben maradásával kapcsolatban nem is az a probléma, hogy ezek maradjanak, hanem az, hogy nincsenek megfelelő szankciók, ha megsértik ezeket a szabályokat. A Három és fél tonna alatti kis haszon gépjárművek felvétele a, hat, a rendelet hatája alá, ezt üdvözöljük. Ez mindenek előtt azt jelenti, hogy javulni fog a gépjármű vezetők munkakörülménye, és ez ebből nem lesz hátrány a közúti forgalom számára. A harmadik pont az Európai Bíróság döntését megerősítettük, azaz, hogy meg kell tiltani azt, hogy a rendszeres pihenőidőt a vezetőfülkében töltse a sofőr. Láttunk lehetőséget arra, hogy már három hét után térhessen vissza, vagy térjenek vissza a sofőrök a hazájukba, vagy egy általuk választott helyen is eltölthetik a pihenőidőt. Az utolsó a tachográf kérdése. Azt hiszem, hogy a kollégák nagyon egyértelművé tették, hogy számukra is elfogadhatatlan ez a 2024-ig tartó átmeneti idő. Minél gyorsabban be kell ezt vezetni, tehát nem, érten, nem értünk egyet ezzel a túl hosszú átmeneti idővel. És most kettő percben Köszönöm szépen, mindenkinek tehát lehetősége lesz arra, hogy kettő percben fejezze ki a véleményét. Korul kezdi. Ja, vielen Dank, Wim, für die größten... Köszönöm szépen, Vim. Részekben kitűnő kompromisszumos javaslatot dolgozták ki. Persze nem könnyű ez a feladat, de meg kell ragadnunk a lehetőséget. Például a KKV-kkal kapcsolatban nem szabad, hogy tovább növeljük az administratív terhet. A célcsoportra kell koncentrálnunk. Én a három és fél tonna leszállítását 2,4-re el tudom fogadni. A KKV-k számára lehetővé kell tenni, hogy a harmadik cikkben foglalt kivétellel éljenek. A 100 kilométeres, tehát kb. egy óra vezetési időt javaslom felemelni 150 kilométerre, hiszen itt nem hivatásos sofőrökről van szó, hanem olyan kis vállalkozókról, akiknek csak a saját az anyagat kell szállítani az, hogy a munkáikat el tudják végezni. De egy, mondjuk egy kertésznek nehéz lenne elmagyarázni, hogy most egy 2,4 eh, vagy 2,8 tonnás eh, kis haszongépjárművébe szereljen egy ilyen eh, tahográfot, pedig csak földet szállít, vagy valami növényeket, hogy elültessen valahol. Nem jó jogszabályt alkotnánk meg, hogyha mondjuk Hát csak 50 kilométeres rádiusszal hat, dolgoznánk a 3,4 tonás, még egyszer kihangsúlyozom, nem hivatásos sofőrök által vezetett könnyű gép, tehergépjárművekre, sőt, ahol jó az infrastruktúra, ott ezt akár 200 kilométeres átmérőben is meg lehetne határozni. Minut, Monsieur Riké. Riké úr következik, kettő percben legyen szíves. Köszönöm, elnök asszony. Először is két pontot mondok, aminek örülünk. A könnyű gépjárművek bevétele. És ugye nem értem, hogyha van menetíró készülék, akkor aki mondjuk kis távolságokat vezet, ott is működhet a a menetíró készülék. Nem értem tehát, hogy miért kell kivételezni. Nagyon jó, hogy őket is ide bevették. Az intelligens menetíró készülék kell kapcsolatban ugye mindenki azt mondja, hogy a jogszabálynak nincs értelme, hogyha nincs ellenőrzés. Tehát nagyon jó, hogyha ezt eh, így meghatározzuk konkrétan, és az is nagyon jó, hogyha megvan a dátum 2020, amit én támogatok. És akkor van egy dolog, amiről nagyon sok kérdést fölteszek magamnak, ez a rendelet, ez inkább ilyen szociális jellegű rendelet, és az F az irányba való előrehaladást szolgálja. De ha jól megnézem, akkor a munkaidő növekszik, a fülkében felhasznált pihenőidőt, eltöltött pihenőidőt engedélyezik, tehát igaziból mi mondjuk meg a bíróságnak, hogy mit kell mondani. A szüneteket is meg lehet tartani tetszés szerint. A hazatérés az teljesen más, tehát vannak bolgár sofőrök, akik Spanyolországban laknak. Hát nem tudom, én ha dolgozom, akkor otthon vagyok. Nem tudom, hogy ez most akkor itt hogy van. Az autóbuszok esetében sem feltétlen volt a helyzet, tehát engem ez eléggé meglep, hogy egy szociális jellegű rendeletről lenne szó, és akkor közben meg minden romlik. A rugalmasság? Hát igen, jó, rendben van, de hát azért mégse roncsunk az eredeti állapoton. Nos, ha ilyen nagyon és ilyen sok kérdést vett fel önben ez, akkor majd uh, meghalljuk a választ. Lukásevszka asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt én összes eleméről beszélnék ennek a dossziénak, és tisztelük azt, hogy mit értünk kompromisszumos módosítom, mert úgy tűnik, hogy ezt nagyon egyénien is lehet értelmezni. Egy kompromisszum olyan álláspont, amit az összes tárgyaló fél el tud fogadni. Ehhez minden félnek a saját érdek érdekeik egy bizonyos részét fel kell áldozni. Hogyha a kompromisszum azonban azt jelenteni, hogy egy fél ráerőlteti az akaratát a többire, akkor ez nem kompromisszum, akkor nem beszéltünk kompromisszumról. Erre szerettem volna emlékeztetni. Most visszatérnék Fandenkamp úr dossziéjára. Nagyon örülök annak, ő nagyon nyitott volt minden javaslatra, nagyon odafigyelt arra, amit a frakciók elmondtak, különböző problémáikról, hiszen itt mindenki tudja, hogy nincsenek ilyen tanúsított parkolóhelyek, vagy legalábbis nincs elég ilyen parkolóhely, ezeket létre kell hozni, meg kell építeni, de ehhez időre és pénzre van szükség. Ezzel együtt örülök annak, hogy Vim nem csak a szállodát javasolja. Ugye volt lehetőség arra, hogy beüljön egy modern kamion fülké, vezető fülkéjébe, és hát látja, hogy ez azért jobban néz ki, talán még, még mint néhány szálloda is, ahol hárman, négyen alszanak egy szobában. Tehát a sofőr igenis tud pihenni egy ilyen komfortos vezető fülkében. Ez már közelít a kétféle javaslatot is, a tahográfra vonatkozó javaslatról most a következőt kérdezném. Egyáltalán léteznek már olyan tahográfok, amelyek az összes problémát meg tudnák oldani? a kabotással összefüggő gondokat, azután a kiküldetés, tehát az összes problémát meg tudnának oldani e, tahográfok, léteznek már ilyenek, ki gyártja akkor ezeket? Ez tényleg egy opció, egy valós alternatíva, hogy 2020-tól ezeket már az új gépjárművekbe be lehessen építeni? Igazán Vim, ezt nem értem pontosan, tehát 2020-tól eh, kezdve új gépjárművekbe kelljen ezeket beépíteni, vagy minden eh, tehergépjárműbe. Ami pedig a eh, három és fél tonnás könnyű haszongépjárműveket illeti. Itt, itt gondoljunk a kisvállalkozásokra. Nagyon nagy költségekkel járnak a számítások, becsült, becslések szerint egy ezer euróba kerülne egy ilyen modern tahográf. Amit Koch úr is mondott, nem mindenki érti azt, hogy az ő konkrét ágazatában miért kellene ilyen nagy pluszköltségeket felvállalni, és a szabályainkat végre is kell tudni hajtani. Köszönöm szépen, mindenki próbálja meg betartani a hozzászólási idejét, mert utána még szigorúbbnak kell lennem. Deli úr, tessék! Merci, Madame la Présidente. Um, actually, I will start with the uh, thanks and the... Köszönöm, elnök asszony. A köszönetekkel kezdeném Fanenkamp úr részére. Mindenkit valóban nagyon nyitott és e, barátságos módon kezelt. Nekem nagyon tetszett ez a hozzáállás. Két-három dolog hogyha négy hétben állapodnánk meg, hogy ennyi után kell hazatérni, akkor szerintünk a vezetési időt is ki kellene, meg kellene hosszabbítani, 180 órát, hiszen összehangba kell hozni a vezetési és a pihenőidőt. Egy másik pont, amire elhangzott kevés a parkoló, azután itt van az átmeneti idő, hiszen ha nincs elég biztonságos parkolóhely, akkor elég időt kell adni a nemzeti jogalkotóknak, a e, beruházásoknak, az ilyen parkolóhelyek építőinek, hogy megépüljenek ezek a parkolók. E, már meglévő nemzeti jogszabályok is büntetik a vezető fülkében alvást, hogyha ez nem biztonságos. De szerintem rossz indulatú és cinikus a teljes tiltás. Tegnap két román sofőr panatkozott nekem, akiket Franciaországban megbüntettek azért, mert a, ugyanaz autón kívül aludtak, de nem egy szállodában. Ez nem csak a belső piacot érinti és a szolgáltatás nyújtás szabadságát, hanem itt az alapvető európai jogról van szó, a jogbiztonsághoz fűződő jogról, hogy a szabályoknak meg lehessen felelni, olyan szabályokat alkossunk, amelyeket teljesíteni lehessen. Hát kérem a bizottságot, hogy az európai vállalkozók és képkocsi vezetők számára nyújtson biztonságot az ilyen intézkedésekkel szemben és hogy már többször is elmondtam, reális, megvalósítható eh, szabályokra van szükség. Remélem, hogy az út végén eljutunk majd eh, ide, eh, de hát nem tudom, hogy júniusig erre lesz a lehetőség. Köszönöm Deli úrnak, Grasswater asszony. Um Köszönöm szépen, itt megoldható megoldásokról van szó, de most hogyha belegondolunk a pihenőidőre és a vezetési időre, akkor javítani kell. És ez azt jelenti, hogy nagyobb lesz a biztonság, és szeretnénk egy jobb, tisztességesebb versenyt is létrehozni a tagállamok között. Gondolom, hogy ezt minnyáján tudjuk. És úgy gondolom, hogy Igazából nagyon jól hangzik a munkaidő rugalmassá tétele, de ez a munkakörülmények eh, rosszabbodását vonja maga után, és ez természetesen kihat a küzdött biztonságára is, és ezt sem szabad elfelejtenünk hogyha az intelligens menetíró készülékekről beszélünk, akkor eléggé furcsa, hogy 2018-ban annyira nehéz ezt a technikai újdonságot bevezetni de szerintem nem annyira bonyolult, olyan nagyon sok technikai ismeretre nincs szükség, és természetesen az ellenőrzések nincsenek nagyon gyakran, de igazából szükség van ezekre a menetírókra. Még egy pont, amely véleményem szerint fontos, az éjszakázás a vezetőfülkében, tehát szerintem a hosszabb pihenés ne a fülkében töltsék, ez nem emberi. Igazából akkor nomádokat termelünk ki Európa útjain, és ez pedig nem lehet a célunk. Hogyha a gépjárművezetők munkakörülményeit javítani akarjuk, akkor igenis a lehető legjobb körülmények között kell pihenniük, és szerintem egy vezetőfülkében nem lehet megfelelően éjszakázni, megfelelő parkolókat kell létrehozni, különféle tisztálkodási lehetőségekkel hogyha a gépjárművezetőkre koncentrálunk, akkor jó feltételeket akarunk nekik létrehozni. Éppen ezért jó kompromisszumokra van szükségünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most Sef képviselő. Köszönöm szépen. Mindenek előtt van egy kérdésem melyik kompromisszumos módosítókról beszélünk ma. Hiszen, hogyha jól értem, olyanokról beszélünk, amelyekről holnap délelőtt szavazunk. Én nem kaptam meg ezeket a kompromisszumos módosítókat, számomra pedig új dolog, hogy olyan dologról tárgyalunk, amit nem küldtek ki. Néhány kolléga négy hetet mond, más kollégák kettő hetet mondanak, én 16 hetet mondanék. Tehát, hogyha a kompromisszumos módosítókról beszélünk, akkor miért nem férhetünk hozzá mi, bizottsági tagok, hogy megfelelő módon felkészüljünk a vitára. Szeretném Van de Kamp úrnak megköszönni a munkáját, és gratulálok neki, hogy jól érzi magát, de igazában igazából az országomban más irányba mennek az örömök. Holnap Merkel úr és Macron úr Szófiában lesz, és tanúi lesznek egy óriási tüntetésnek. A gépjármű vezetők, a kamionsofőrök fognak tüntetni. Gratulálok önöknek, hogy ennyire aggódnak a bolgár családok miatt. Igazából ennyire csak az egyházak aggódnak a bolgár családokért. Esetleg szeretik Bulgáriát, és az biztos, hogy nagyon sok család támogatását meg fogják kapni. De miért nem követelik azt, hogy egy bizonyos óráig otthona legyenek a gépjárművezetők? Én is szeretném megkérdezni az előadókat, hogyha a frakciók nevében szólnak, akkor szeretném tudni, hogy most a tagállamokat képviselik, vagy pedig a frakciójukat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mielőtt átadom a szót Ertug úrnak, a bizottsági vendégünk a Robert Schumann intézményből üdvözlöm a látogatóinket, üdvözlöm Önöket a TRAN szakbizottságban, az Európai Parlamentben. Üdvözlöm Önöket, megtapsolhatjuk látogatóinkat. Akkor folytatjuk a munkánkat a mobilitási csomagról, és Ertug úr kap szót, őné a szó másfél percre. Köszönöm szépen! Én is szeretném Fandekam kollégának megköszönni a javaslatát. Ténylegesen nehéz a dolog, hiszen ez a három anyag összetartozik, és különféle érdekeink vannak. Vannak központi országok, és vannak perifériális országok. Természetesen ez problémákat is jelent, hogyha egy egységes szabályzást szeretnénk létrehozni. Kurumbasev kolléga jogosan mondta, hogy mindig sokat beszélünk, de hogyha kívülről belehallgatunk, akkor nem tudjuk, hogy ki kinek a nevében beszél. Tehát, hogy most a frakciónk nevében beszélünk, saját nevünkben beszélünk, tagállamunk nevében beszélünk. Szerintem sok esetben nem is olyan könnyű ezt kideríteni, hogy igazából mit képviselünk, ha felszólalunk. Hogyha vezetés és pihenőidőről beszélünk, akkor a szociáldemokrata frakcióban többség van abban a tekintetben, hogy a heti rendes pihenő időt semmi esetre sem szabad eltölteni a sofőrfülkében. Ez nyilvánvaló. Konszenzus van abban a tekintetben is, hogy egy bizonyos idő után, bizonyos számú hét után a gépjárművezetőknek haza kell menniük, hogy a saját környezetükben pihenjék ki magukat, hogy ez hány hét után legyen, kettő, három, négy, ez nyilván a politikai vita tárgya. És nem akarom eltitkolni azt sem, hogy a frakciómban vannak két héttől nyolc hétig terjedő időtartamra tehát tény, és ezt is el akarom mondani, tény, hogy a szocialista frakció többsége két-három hetet, maximum két-három hetet szeretne. Nekem az a felfogásom, hogyha hétfőtől szombatig vezetek, akkor van jogom egy rövid pihenőidőre, és hogyha utána hétfőtől péntekig megint vezetek, akkor természetesen a megtakarított pihenőidő és a rendes pihenőidő az három-három és fél napot jelent, és akkor otthon kell lennem. Ezt azért mondom, mert egyikünk sem fog itt maradni, hogyha csütörtökön vége az ülésnek. Nézzük meg a Strasburgi heteket. Tehát igazából mindenki siet a repülőtérre csütörtökön, és akkor miért legyen egy gépjármű vezető számára, ez más, ezt mondja el nekem valaki. És hogyha a gépjármű vezetők hat napig dolgoznak, egy napot pihetnek, akkor igazából 11-12 napig úton vannak. És el kell mondanom, hogy az Európai Unión belül igenis legyen elégséges, hogyha ezek a sofőrök 11 napot vezetnek egymás után. És más a helyzet a periférián. Igen, megoldásokat kell találni, de az nem lehetséges, hogy a jelen helyzet, hogy ez a nomádság igazából más jogi keretbe kerüljön. Ez így nem lehet, és éppen ezért a frakcióm nevében ezt ki is jelenthetem. Hogy ez így nincsen rendben, és az utolsó mondatom, egy kicsit túlhaladtam az időmet, ami pedig az EMPL szakbizottsági szavazást illeti, minnyáján látjuk. Ismerik az eredményt, egy nagyon szakszervezet közeli pozíció, és eh, igazából legyen ez a mérce. Mindenkihez fordulok, hogy eh, igazából mértékletes legyen. Je continue le débat. Folytatjuk a vitát. Finn van de Kamp úr, szeretném hallani az Európai Bizottságot is, Lezsua úr, az első pontról a pihenőidő. Merci, Madame euh, la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is üdvözlöm az eddig elvégzett munkát, Van den Kamp úr munkáját. Nagyon ambiciózus ez a jelentés, javítani kívánja az EU-s jogszabályok végrehajtását, és a digitalizációt jobban felkívánja használni, tehát ezt csak üdvözölni tudjuk. De azért azt is tudjuk, hogy Van de Kamp úr nagyon észszerű, személy tehát arányos és megoldható javaslatokkal él. Ezt azért üdvözöljük, mert szeretnénk a szükségtelen költségeket elkerülni a nemzeti adminisztrációk esetében, hiszen nekik kell majd befektetni a végrehajtásba. Tehát összességében azt mondanám, azt mondanám, hogy pozitívan értékeljük ezt a jelentéstervezetet, mert észszerű megoldásokat javasol. Röviden három érdemi pontra térnék ki. Az egyik a dedicated parking areas, tehát az erre a célra kijelölt parkolók, az adatok és a menetíró készülék. Először a parkolóhelyek. A bizottsági javaslatban ez nem szerepel, de hasonló eszmecseré elhangzott már a tanácsban is, hogy tudják, hogy több tagállam is nemzeti szabályokat fogadott el, amelynek értelmében megtiltják, hogy a rendszeres heti pihenőidőt a sofőrök Franciaország, Belgium, Hollandia és Németország ezek az országok, tehát hogy a vezetők ezt az időt a fülkében töltsék el, ez a munkakörülmények javításának a célja. Megoldást kell találnunk, biztonságos, kényelmes parkolókat kell kialakítani, az érdekes fejleményeket tehát tudomásul vesszük, és Van de Kampon módosítóját is, amely szerint a rendszeres heti pihenőidőt nem lehetne a járművezető fülkéjében eltölteni, csak és kizárólag akkor, hogyha ez egy biztonságos és kényelmes parkolóhelyen történik. Ahogy az előző hozzászólásban is hallottuk, az előadó úgy gondolja, hogy meg kellene tiltani a vezetőfülkében a pihenést, a csökkentett pihenőidő esetében is. Ez egy további korlátozás a jelenlegi jogszabályhoz képest. A jelenlegi jogszabály megengedi, hogy a csökkentett pihenőidőre a sofőr az a vezetőfülkében maradhasson, és a bizottság véleménye szerint ennek így is kellene lennie. Aztán pedig az adatok, felhasználása az EU-s rendelet eh, végrehajtásának ellenőrzésére. Hát az igaz, hogy ezek az adatok eh, segítenek a célzott ellenőrzések végrehajtásában, és nagyon konstruktív találkozón vettem részt önökkel, illetve Kilönen asszonynal, Hertogúrral, és azt hiszem, hogy a bizottság üzenete az, hogy a lehető legnagyobb mértékben fel kellene használnunk a meglévő eszközöket, tehát azokat az adatbázisokat, amelyek már léteznek Használjuk fel ezeket az eszközöket anélkül, hogy további költséget rónánk a nemzeti adminisztrációkra a tagállamokban. És az utolsó észrevételem pedig a menetíró készülékekkel kapcsolatos. A bizottság eh, jegyezte a módosítókat, több parlamenti képviselő nyújtotta be ezeket, ugye látjuk a szociális szabályokra helyezett hangsúlyt, szeretnék, hogyha a rendelkezéseket kiterjesztenék a könnyű eh, járművekre is, a bizottság lépésről lépésre szeretett volna haladni, tehát a bizottsági javaslat az az volt, hogy a könnyű járművekre nek tegyük lehetőséget elérhetővé, hogy ezt a, erre a piacra belépjenek, és így is maradunk. Nem tűnik számunkra normálisnak, hogy 2008-ban még analóg menetíró készülékek ezeket használó járművek forgalomban legyenek. Tehát dátumokat javasolunk az ilyen kamionok esetében arra, hogy az analóg menetíró készüléket lecseréljék digitális menetíró készülékre, a határidő 2026 lenne és az intelligens menetíró készülékről szólnék néhány szót. Ez vajon minden problémát megold? Hát valószínűleg nem lesz ez mindenre gyógyír, de javítani fogja a helyzetet, és segíteni fogja a jogszabály végrehajtását azáltal, hogy precízebb adatokat szolgáltat arról, hogy hol található a kamion. És a 2000 19-es év közepétől most már gyárilag bent lesz ez a járművekbe, ha fogalmazhatok így. Ez tehát a bizottság álláspontja a jelentéstervezettel kapcsolatban. Köszönöm Liezsóá úrnak, és egy rövid kérdéssel élnék önhöz, hiszen ön azt mondta, hogy a parkolóknak biztonságosnak és kényelmesnek kell lenni. Ez alatt pontosan mit ért a bizottság? Mit jelent ez? nem mondhatnánk egyszerűen azt, hogy egy hotel, vagy egy motel, egy helyszín, ahol aludni lehet. A biztonságos és kényelmes parkoló az micsoda? Tehát, hogyha utána delegált aktusokra kerül sor, akkor azért mégiscsak nevez nevén a dolgokat, eljön a pillanat, amikor nevén kell nevezni a dolgokat. A biztonságos és kényelmes parkoló az nem jelent semmit. Valaki meg tudja nekem mondani, hogy ez mit jelent? Á, mi van Dekampúrnak, azt hiszem megvan a a tessék. Um, mevrouw de voorzitter. Elnök asszony, őszintén azt kell, hogy mondjam, hogy én ezt egy fantasztikus délutánnak tartom. A javaslataim egyre jobbak, Péter Kombacsev azt akarja, hogy a sofőrök mondjuk maximum 16 hetet legyenek otthon, aztán itt van a baloldala, az EPP-nek, a négy hetet mondanak, itt van Ertok kollega, aki két hetet mond. Én vagyok a King of the Road, itt egy fantasztikus kompromisszumot kell ebből összekovácsolnom, ami a valahol három, négy hét és a többi között van. Na most komolyra fordítva a szót, itt végtelen sokáig vitatkozhatunk az Európai Parlamentben, hogy most egyre maszatolunk itt tovább, vagy pedig komolyan egy észszerű kompromisszumot kötünk. Önök döntenek. Az én javaslataim világosak, egyértelműek, holnap még egyszer egyeztetek a sedókkal, és akkor a végtelen, végleges kompromisszumok meg fognak születni. Nagyon sajnálom, hogy Péter Kommacsegen kívül mindenki ismeri itt a kompromisszumok szövegét. E, talán ez rajta múlik, és mm, ezen gondolkozom. E, de ugye amíg nincsenek meg a hivatalos kompromisszumok, addig e, nem küldhet, küldözgethetjük szét a még informális kompromisszumokat, mert akkor kitör a pánik Európában. Tehát most ugye itt van a going home kérdése. Aki azt nem érti ezt meg, aki nem akarja ezt a hazatérést, haza, otthon. Hát mi az? Az otthon. Hogyha valaki azt mondja, hogy én nem akarok hazamenni, hanem mondjuk Taragonába akarok menni, ahol a szeretőm él, akkor nem hazamegy az illető, akkor a házasságán kívüli kapcsolatát látogatja meg a e, szállítási cég nem fogja kifizetni e, az úti költséget, vagy a e, Taragonába, hanem mondjuk csak Szofiába, ahol lakik. A haza, az otthon, az otthon hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy a szeretőjéhez megy Taragonába inkább, és nem hazamegy, akkor ezt a munkaadójával kell megbeszélnie, de az most ne mondjuk, hogy az otthon az nem egyértelmű. A mindenkit, beleértve melegeket, leszbikusokat, mindenkit, aki nem köt katolikus házasságot, azért ők is hazamennek, Teljesen mindegy, legyünk őszinték, mondjuk azt, hogy a hazamenni otthon az otthon. Én ne brisez pas des Ja, maar als ik het niet duidelijk zeg, wordt... De hogyha nem egyértelműen mondom, akkor nem értik meg. Igen, értem, hogy itt most um, kicsit ez uh, kellemetlenül hangzott. Azután pihenés a vezető fülkében. Abból induljunk ki, hogy eh, a 45 órát, a hosszú hétvégi szünetet, azt ne a vezető fülkében eh, töltsék, csak a, eh, a két hétvégén, a kétszer 24 órát, de ezt kompenzáljuk azután a hazatéréssel a tahográf. Hát ez fájdalmas lesz, de egyetértek az osztrák eszendék kollégával, itt arról van szó, hogy technikailag készen állunk a tahográfok bevezetésére. És mindent ugye már tudunk már telefonokkal, laptopokkal, iPad-ekkel, mindent meg tudunk csinálni, de nem tudunk digitális tahográfokat beépíteni a kamionokba. Hát akkor ez csak azért, ha nem akarjuk. Ugye 1800 euró mondjuk egy intelligens tahográf szemben mondjuk sok komputerennél a sokszorosába kerül. Biztonságos parkoló területek. Ön, nem ön mondjuk egy rossz hotelbe megy, és akkor négy női sofőrrel alszik egy szobában, a, az első akkor kell fel, amikor ön pont érkezik, mert neki már tovább kell mennie, egyáltalán nem tud aludni, tehát eh, a, biztos, hogy eh, szükség van a napi pihenésre a eh, vezetőfülkében, és szükség van a rövid pihenőidére a hétvégén. A piac várja azt, hogy megszülessenek a világos jogszabályok. Hogyha egyértelmű jogszabályokat megalkottunk, akkor a piac ezt követni fogja, ahogyan ezt Elzbeta is mondta. De hogyha a francia kormány nem akar kelet-európai sofőröket, Eh, akkor vita lesz. Nyilván akkor majd elkezd vitázni a parkoló eh, zónákról. Itt nem tisztán cselekszik a francia kormány. Igenis, biztonságos parkolót kell, kényelmes parkolókat minden sofőrök számára, akik eh, akár a Talliniban lévő sofőrök számára is. Köszönöm szépen, Vivian de Campur, de a kérdésemre nem válaszolt. A hotel szót nem lehetett, ki, de hát mégis a hotelről van szó. Pont. Ennyi. Na jó, ezt majd megbeszéljük később. Ezt a vitát most nem kezdjük meg, jó? A második eszmecserére térjünk rá. Ez a 13-as pontunk a járművezető kiküldetésére vonatkozó irányelv merje különen jelentése ez. Emlékeztetek mindenkit arra, hogy Pimpán de Kampúr jelentéséről június 4-én szavazunk. Mondom még egyszer, június 4-én 16 óra. És akkor folytassuk, Kirönen asszonynak megadom a szót a járművezető kiküldetéséről. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! hogyha most a tehergépjárművekről beszélünk, akkor nagyon fontos tudni, hogy most ez egy új tehergépjármű, vagy egy régi tehergépjármű. Az új mindig jobb. Megkóstoltam. És el is mondhatom. Tehát, hogyha most a Lex Specialisról beszélünk, a kiküldött munkavállalók ügyéről, akkor itt eh, egy egyablakos dokumentum van szó, intelligens végrehajtásról, intelligens technikáról, összefügg a kabotással, összefügg a bizalmi platformokról, és a közlekedés modernizálásáról, de ezek még mindig pillanatilag apróbb témák. A gépjárműtől kiküldetése egy nagy kérdés a nemzetközi közlekedés ügyben. De hát nézzük meg, hogy mi is az igazi probléma, amit megpróbálunk megoldani ezzel a joganyaggal. Igazából mi ennek a dolognak a lényege, amit nem szabad elfelejtenünk, és ami közel áll a szívünkhöz. Ez az, hogy be kell fejeznünk a gépjármű vezetők kizsákmányulását, akik elmennek otthonról, és az utakon családjuk, barátjaik nélkül töltik nomádként az életüket. És szeretnének hazatérni. Ezt a dolgot szeretnénk itt megoldani. Vagy legalábbis én gondolom, hogy ez a legnagyobb probléma. De egyidejűleg megpróbálunk egészségesebb versenyhelyzetet létrehozni a közúti szállítási ágazat számára. Ezek az emberek azok, akik nagyon boldogok a jelen jogszabályokkal. De azért tegyük fel magunknak a kérdést. Tényleg boldogok leszünk tőle? Elönt minket a szent boldogság? Nem. És ez az oka annak, hogy ma itt vagyunk, és a kiküldetési irányelvvel, illetve rendelettel foglalkozunk. Egy nagyon mobil szektor a miénk, hiszen minden kiküldetés egy bizonyos nappal kezdődik. Minden határokon átnyúló munkavállalás valahol kiküldetés. Tényleg tudjuk, hogy miről van szó? Tényleg akarjuk? Tényleg tudjuk, hogy mit teszünk? hogyha ez a javaslat átmegy. Hallottam, hogy igazából ezen nem kellene elgondolkoznunk. Amit tennünk kell, az az, hogy szabályzunk, jogalkotunk, hiszen ez a munkánk, és az emberek a világban pedig majd követik azt, amit mi ajánlunk. Ja. Igen, az ideális világban esetleg ez így van, de a gyakorlatban nem. Hogyha így lenne, akkor miért van olyan sok bírósági eset, amely most is zajlik, amíg mi itt tárgyalunk? Figyeljünk az igazi problémára. Az igazi probléma pedig nem a cégeknél van, és nem a gépjárművezetőknél van, akik az egyik országból a másikba viszik az árut, és kabotást hajtanak végre, hiszen a legtöbbjük visszamegy haza. És ez az út egy hetes is lehet, vagy több, de utána hazamennek végül. A probléma az, ahogy már említettem, hogy a vállalatok kihasználják a sofőröket úgy, hogy útra küldik őket, és nem engedik őket hazamenni. Azért teszik, hogy több profitjuk legyen, és így az egész ágazat isze meg a levér. Mi jogalkotók szeretjük az egység megoldásokat mindenre. és éppen ezért csoportos büntetésen gondolkozunk, azért mert egy rohadt alma van a nagy gyümölcsös kosárban. Feltettem ezt a kérdést magamnak is, és remélem, hogy önök is megkérdezik maguktól. A jelen jogalkotás értelemben ki vét, Szóval kit kell megbüntetni, ki sérti a jogot hogyan tudom bizonyítani a jogsértést? Hogyan alkalmazom a büntetést, hogyha büntetni kell? Hogyan hajtom végre a jogszabályokat, és hogyan figyelem meg, hogy végrehajtják. Itt vannak a gépjárművezetők, a cégek, a munkáltatók és a végrehajtó szervek. Hogyan lehet a gyakorlatban megvalósítani ezeket a dolgokat? És amin így elgondolkoztam elég sokat, az az, hogy vannak olyan elképzelések, hogy mondjuk a buszvezetők elviszik Franciaországba sielni a németeket, és utána ugyanezt a csoportot visszaviszik Németországba, most ők kiküldött munkavállalók. Vagy mondjuk egy olasz gépjármű vezető, aki elmegy Franciaországba, és utána Franciaországból elmegy a Csehköztársaságból, Ausztriába, és visszamegy Olaszországba. Vannak nagyon jó környezetvédelmi szabályok, amelyek azt mondják, hogy jó, üresen nem lehet kamionozni. Hogyha a kiküldetési szabályokat ezekre a példákra alkalmazzuk az összes adminisztrációs igényel, ami a kiküldetéssel jár akkor igazán nem csak egy jogalkotási dokumentumról van szó, hanem valami többről. Hogyha tényleg megnézzük a mindennapi életet, vagy értelmesebb lenne mást tenni. Tehát mondjuk hónapokig szállított egy gépjárművezető árut az egyik európai országból a másikba, anélkül, hogy hazatérhetett volna, amíg ezt tette. Bárhogy is legyen, Igazából a jelen szabályok nem megoldás a problémákra. És igazából védenünk kell a szektort, védenünk kell a gépjárművezetőket, és éppen ezért szükség van a kabotást irányító szabályokra is, és igazából átláthatóságra, hogy kiderítsük, kik vannak a levélszekrény cégek mögött. Az egész nagy képet kell látnunk, és nem azt, hogy megnézzük, hogy mi történik kisebb mértékben. Együtt kell működnünk, hogy befejezzük a mohóságot. Igen, ezt a mohóságot, amely bennünk van, minnyájunkban. És igazából az emberek nem kapnak megfelelő fizetést azért a fontos munkáért, amit tesznek, és jogaikat nem veszik figyelembe. Most pedig eh, áttérünk a legnagyobb kérdésre. A házon belül, az Európai Parlamenten belül. És megkérdezzük a képviselőktől, akiket a saját polgárai választottak. Az országaink polgárai. a könnyű utat választjuk, vagy a nehéz utat, a göröngyös utat? Együtt működnünk, együtt kell működnünk, hogy igazából bezárjuk a kiskapukat a közlekedésben. Pillanatnyilag csak két hangot hallok. Ne legyen lex specialis, ami azt jelenti, hogy az MP pozíciója az első naptól kezdve, ugyanúgy, mint más szektorokban, ugyanez. Szükségünk van az intelligens végrehajtásra, a kis bürokratikus teherre, nem csak a vállalatoknak, a gépjárművezetőknek is erre van szükségük. És a problémák megoldhatók, nem egy papírban. Mondhatjuk, hogy van egy gyönyörű jogalkotási szövegünk. De ez legyen olyan, ami a mindennapokban is működik. Aztán van egy másik hang, amit azt ami azt mondja, hogy a nemzetközi szállítást zárjuk ki a kiküldetésből. Tehát szerintem egyikük sem kompromisszumos. Nagyon könnyű kijelenteni dolgokat. Elmondhatjuk, hogy kihívás van a közúti szállítás tekintetében. És igenis olyan jogalkotást alkalmazunk, amely nem minden esetben az Európai Bíróságra vezet, mint ahogy a jelen jogalkotás ezt eredményezte. Igen, tudom, hogy itt vannak a választások. Már 22 éve csinálom ezt. Igen, mindig jönnek a választások. De ezt a témát mi oldatja meg velünk? Mi vezérel minket a probléma megoldásában? az, hogy valaki győz, más megveszít. Ennek igazából az az ellenszere, hogy mind a ketten fél útig elmegyünk, és ott találkozunk, és ezt tudja garantálni az igazi tisztességes versenyt, és megszüntetni a mohóságot, és a gépjárművezetők kizsákmányolását. Különen asszony kész a békére, kemény munkával, igazi kompromisszumokkal amelyek megoldják a problémákat észszerű, kiegyensúlyozott módon. Kész vagyok. Ti is, kedves kollégáim. Merci beaucoup, madame. Euh, merci beaucoup, madame Kilonen. Köszönöm, Kilonen asszony. Deli úrral folytatjuk a vitát, három percre kap szót. Uh, well, uh... Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönöm az előadónak, hogy ilyen nyitottan áll hozzá ehhez a nagyon bonyolult és érzékeny kérdéskörhöz. Bízom abban, hogy az árnyék előadókkal egy jó irányt tudunk megcélozni. A többség támogatja a kompromisszumos javaslatot, amely kizárja a e, nemzetközi e, szállítást a kiküldetési szabályok alól. Ígéretes volt az indulás, de foglalkoznunk kell részletkérdésekkel is, és szeretnék rámutatni néhány aggályos e, pontra a legfrissebb kompromisszumos javaslattal kapcsolatban. Ugye, hogy a sofőr, illetve a gépjármű hazatérése az egyik kérdés. Attól eltekintve, hogy ez nem szabad, hogy kötelező legyen, és a javasolt két hét, az nagyon rövid, ezt szóval nem tudom elfogadni, hogy a kamionnak is haza kelljen térnie. Ugyanis ha meg akarjuk védeni a járművezetőket, a szociális jogaikat, az, az rendben van, de nem látom, hogy ez olyan korrelál a járművel, hogy annak is haza kelljen térni a hazai bázisra a sofőrrel együtt. Vannak olyan működő üzleti modellek, amelyekkel megpróbálják minimalizálni az üres járatokat, optimalizálják eh, az egész szállítási tevékenységet. Hogyha hazaküldjük a eh, kamionokat, akkor nőni fog a kamionforgalom, eh, egyre több lesz a művelet. És hogyha például az EU szélén elhelyezkedő tagállamokra gondolunk, nagyon nehéz persze a sofőrnek is hazatérni, de az, hogy minden alkalommal a e, jármű is hazatérjen, az nagyon bonyolult. A második pont e, a e, kombinált közlekedési módozatok hiánya. A kompromisszumos javaslat az, hogy erre is terjedjenek ki a kiküldetési szabályok. Ugye a multimodalitás nagyon fontos az emissziócsökkentés szempontjából is, de a, a javaslat az hossz, a rövid távolságokra vonatkozik, és a belvízi hajózás szempontjait is figyelembe kell venni. Nem szabad, hogy plusz adminisztratív teret rójunk a járművezetőkre, hogy nekik kelljen az papírokat magukkal hordozni. Az utolsó szövegben a hangsúlyeltolódást látom, ott megjelennek a járművezetők is, pedig voltak konkrét módosítók, amiket maga az előadó nyújtott be, és ez pont az ellenkező irány célozta meg, azaz azt, hogy a járművezetőket mentesítsük ezen kötelezettség és felelősség alól. Negyedik pont a, a European pay slip kérdése. A kompromisszumos javaslat szerint ezt egy Európa Bizottság által kiadott végrehajtási jogi aktus vezetné be. Ez nagyon veszélyes precedens lenne. Semmilyen másik ágazatban nincs ilyen, akár kiküldött, vagy akár nem kiküldött munkavállalókról legyen szó, és ez érinti már negatívan a tagállamok szuverenitását. És végül az utolsó pont, ugye világosan a kapcsolat az összes dosszié között, E, igazából, ami a legspeciálissal történik, az majd attól függ, hogy mi lesz a kabotás dosszéval. Tehát a kabotást e, kell jól e, megoldani. Itt sokan azt mondták, hogy intelligens tahográf a fő megoldás, de hát itt, hogy mikor vezetik be mm, át, retrofitting, a kamionok átalakítása, stb. Még nagyon sokan nyitott kérdés. Itt egyszerűsíteni kellene a kabotás nyilatkozatokat, és ezzel megkönnyítenénk a szabályok betartását. Itt be is fejezem, és örömmel fogok tovább együtt dolgozni az előadóval a következő hetekben is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ajla Szender asszony, jó napot! Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretem volna feltenni egy kérdést. Van der Kamp úr szót kért, igen, de szeretnék kijelenteni, hogy itt ez a 15-15 perces felszólalási időről van szó, de majd bilaterálisan megbeszéljük ezt a dolgot. Hiszen nagyon sok összefüggése van, de én azért mégiscsak egy kicsit kételkedek. Nem volt alkalmam, hogy kifejezze magam, majd bilaterálisan megbeszéljük a dolgát. El kell mondanom, hogy a szakbizottságunk aggájai a távolságok tekintetében, amely a családjuktól eltávolítja gépjármű vezetőket. Nagyon fontos, de igazából az Európai Unió ezt a jelenséget még extrém módon meg is nehezítette a takarékossági intézkedéseivel. A gépjárművezetők igazából csak kétszer mennek haza a családjukhoz. Jó lett volna, hogyha ez nem így van, és de most legalább akkor foglalkozunk vele. Hiszen ez még mindig probléma marad, hogy nagyon ritkán térnek haza a családjukhoz, és nekünk igenis van szociális felelősségünk. És nagyon sokan vannak Európa útjain, és nem látják a családjukat. És most természetesen megvan tíz év takarékoskodás után a verseny, és tíz év megszorítások után nyilvánvaló, hogy a bérek lefelé tendálnak, lefelé tendáltak. Ez volt a előny. Jó, ez most egy kis kitérő volt. De igazából néha aggódunk a emberekért, most a gépjárművezetőkért, de mindenképpen szeretném megköszönni az előadónak a megközelítését, hogy nyitott, hogy nyitott szellemmel megy neki a problémának, és hogy a gépjármű vezetőket tartja szem előtt, és nagymértékben egyet is értek vele. De most az ellenőrzésekről szólnék, a tesztekről, tehát hogy megállítják a gépjárművezetőt, és az út közepén megáll, ott megnézik, hogy mi a helyzet, megvizsgálják a vállalatot, megvizsgálják az autót, megvizsgálják a gépjárművezetőt. Teljes mértékben egyetértek itt az előadó asszonynal, és nagyon fontos, hogy a vállalatokat vizsgálják meg, hiszen a vállalatoknak kell betartani a törvényeket, nem a kamionsofőrnek kell ott dönteni, hanem igenis úgy kell alkalmazni a kamionsofőrt a cég részéről, hogy a cég betartja a törvényeket. Igen, vannak még kollégák, akik úgy gondolják, hogy ezek az ellenőrzések nagyon lényegesek, de én egy ilyen középutat javasolnék, köszönöm a bizottságnak, hogy kreativitást mutatott, és képes volt meghallgatni minket. És igazából, amit a bizottság javasolt, én is azt javasoltam, hogy használjuk fel a meglévő technológiát, éljünk a technológiával, és igazából legyen ez a 60 óra, 25 nap, és az ellenőrzések keretén belül ezt lehessen ellenőrizni. De Igazából ezt az elképzelést nem konkretizálta az előadó pillanatnyilag. Az eredeti elképzelését most eh, visszatartotta. Na most majd meglátjuk, hogy lesz-e később lehetőség arra, hogy eh, ez megváltozzon, vagy egy kicsit pontosítsuk a dolgokat. A második megjegyzésem, miután az információk publikussá válnak. Ez egy nagyon lényeges dolog, tehát az átláthatóságot szolgálja. Ezen kívül pedig nagyra tartjuk azt a tényt, hogy fontos megnézni, hogy milyen lehetőségek vannak már, a bizottság is ezt mondta, és pedig úgy, Ajla Szender asszony, kérem fejezze be. Igen, igen, még egy perc hiányzott, a másik vitában részt sem vettem. Tehát igazából ez az a perc, amit az előbb használtam volna felle, mert Van der Kamp úrhoz nem szóltam hozzá, mivel nem voltam itt. Tehát minden esetre majd az előadóhoz fogunk fordulni néhány pontban, és főleg a kabutás tekintetében köszönöm szépen. Köszönöm a jelesentertnek. Zlatowski úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon kemény feladat előtt állunk, amikor kompromisszumokat kell a mobilitási csomag kapcsán kidolgoznunk. Nagyon jó, hogy az előadó figyel a véleményünkre, és megpróbálja összefésülni a különböző elvárásokat, és ellenáll a nagy politikai nyomásnak messze túlmutat mindez a szállítási ágazat politikáján. Itt egész filozófikus kérdésekről is van szó, és köszönöm az előadó asszonynak a hozzáállását. A nemzetközi árufogadás szállítás kizárása a az irányelve alól, illetve a rendelete alól egy lehetőség. A szállítási piacon most lehetőség van arra, hogy minden vállalat versenyezzen egymással. Bizonyos részletkérdéseken lehet még vitatkozni, de az irány nagyon ígéretes holnap szerintem sikerül majd az összes még meglévő különbséget is áthidalnunk. Ami a kompromisszumokat illeti, nem értenék egyet azzal, hogy nagyon szigorúan álljunk hozzá a kombinált több közlekedési módozatot magába foglaló gyógyszerekkel kapcsolatban, itt ez eltérő fejlettek a különböző országokban. A kabotás és a multimodális szállítás nagyon előnyös ugyanis a környezet számára. Hogyha megnehezítjük a rendeletnek való megfelelést, ez igazából nem lenne hasznos abból a szempontból sem, hogy a klímapolitika követelményeinek meg tudjunk-e felelni. A közúti eh, szállítás, légiszállítás eh, kapcsán a eh, hazai piacok megnyitása nagyon nagy előnyökkel járt, és miért ezt a közötti fuvarozásban miért ne követnénk ugyanazt a logikát, mint a nagyon sikeresnek bizonyult légi fuvarozásban. Az Ample szakbizottság döntése nem hozott minket a, közelebb a kompromisszumhoz. Én remélem, hogy nekünk sikerülni fog a mi szakbizottságunkban olyan megoldást kidolgozni, ami a járművezető barát és az ágazatnak is kedvező. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zlotowski úr. Bilbao asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt Kilonel asszonynak szeretném megköszönni a bevezetőt, ismertette a dossziét valóban azokat a kérdéseket vetette fel, amelyek mi, amelyeket mi is nap mint nap felteszünk. Én is például, amikor valamelyik jelentés felelőse vagyok, akkor ezt teszem. Tegnap még találkoztam egy szakszervezet képviselőivel, akik azt mondták, hogy ha megnézzük a módosító indítványokat, vagy a jelenlegi helyzetből indulnak ki, szerintük jobb lenne, ha minden maradna úgy, ahogyan most van. Néhány dologgal egyetértek abból, amit az előadó asszony mondott. Sokszor nem sikerül igazából a, meghatározni, hogy mi is a probléma. Nagyon sok a különbség Európában. Nagyon nehéz itt a jogalkotás egyetlen egy csomag keretében, ami most itt a, ugye a feladat lenne. A harmadik kérdés az, hogy a politikában, illetve az európai intézményekben valóban jó úton járunk-e. Most itt átdolgozunk bizonyos jogszabályokat, amikor ugye a múltban talán nem, nem sikerült jól alkalmazni ezeket a jogszabályokat és akkor azt mondjuk, hogy lehet, hogy egyszerűen jobb lenne, hogyha már meglévő jogszabályokat végrehajtanák a tagállamok, és megfelelően ellenőriznék is a szabályok betartását. Ehelyett mi most egyik jogalkotási csomagot a másik után módosítjuk, á, felülvizsgáljuk és most a lett, hogy az ellenőrzéseket tényleg komolyan vennék, a közötti ellenőrzéseket, most új jogszabályokat akarnánk bevezetni, blokádról beszélünk. Azt sem tudtuk például, hogy a kabotás országonként eltérő, attól függően, hogy hol van valaki letelepedve. Miért nem tudtunk egységes definíciókat megalkotni? Mit is akarok mindezzel mondani? El kell ismernünk azt, hogy mindez, az egész kérdéskör nagyon-nagyon bonyolult, de nem azokat hibáztatjuk, akik, akik valóban hibákat követtek el, ezek pedig a tagállamok. Nem tudnak nagyon sokszor mit kezdeni a problémákkal, kabotás, pihenőidő, stb. Ez ezek kapcsolatos szabályokat egyszerűen nem tartják be, nem tartják tiszteletben sok esetben. Lehetnek különböző nézeteink, lehetünk eltérő véleményen, de azzal kapcsolatban egyetértés van, hogy a nem nemzetközi szállítást ki kell venni a kiküldetési rendelet hatája alól. Mert itt mit, miről van szó? Mit akarunk itt ellenőrizni? A személyek szabad mozgását, a vállalkozásokat, hiszen az, hogy valaki hazautazzon-e, ez az egyetlen, amit követelünk, és mi van, akkor ha valaképpen szabadságra akar menni, és a hazautazás helyett. Azt hiszem, hogy itt sokkal több a kérdés, mint a válasz. És ahelyett, hogy először megnéznénk azt, hogy mit hajtottak végre a tagállamok jól, és mit nem, most a itt megint valami újat akarunk, új jogszabályt. A kompromisszumokkal sok tekintetben egyetértek, de a, mi a magyarázatokat illeti, illetve például a kombinált közlekedési módozatokat szembeállítva a kombotással, itt még azt hiszem sok minden van, amit tovább kell magyaráznunk. Egyszerűsítésekre van szükség. Az Európai Ügynökség kérdése, ugye ez a eh, közlekedés az egyetlen ágazat, amelynek nincs saját ügynöksége. Tehát mindenek előtt eh, hajtsuk végre a meglévő szabályokat, eh, legyen ellenőrzés ott, ahol a szabályok ezt előírják. Kezdetől fogva a kabotás kapcsán ugye már rá kellett volna térni az elektronikára, és akkor nem kéne ezeket a papírokat a sofőröknek magukkal cipelni. A kérdés az, hogy miért nem tudunk itt egyszerű dolgokat megoldani. Bilbao. Köszönöm, Bilbao asszony. Kedves kollégák, mely a asszony Örülök, hogy mindenki kompromisszumot próbál keresni egy olyan dossziéban, amely megosztja nem csak a politikai frakciókat, hanem, legyünk őszinték, az összes tagállamot, az összes nemzeti delegációt is. Igyekezünk nagy lépést tenni tehát a módosítók felé, lehet, hogy kizárjuk a nemzetközi szállítást, a kiküldetést, és ez tulajdonképpen pont a fordítottja annak, amit eredetileg a bizottság szeretett volna. Trialógusban tették ezt hozzá, tehát a háromoldalú tárgyalásokon, az irányá felülvizsgálatakor. A 1996-os irányelvhez. Tulajdonképpen egy kereskedelmi szolgáltatásnak minősül ez, amelyet nyújt valaki az egyik határon túl. Tehát a nemzetközi áruszállítás megfelel ennek a rendelkezésnek teljes mértékben, de hát ez mit jelent, kedves kollégák? Hogyha a közúti szállítási ágazatot mentesítjük ez alól, akkor én meg is mondom önöknek, súlyos hibát követünk el, és nagyon kemény árat fog ezért fizetni Európa. Ezt én most megmondom. Nem bánhatunk így a közlekedési ágazatban dolgozó fi, ö, alkalmazottakkal. Nem lehetnek ők másodrangú alkalmazottak. Egyenlő munkáért, egyenlő munkabér jár, ezt ne felejtsük el. Nem lehet másodlagos dolgozókat létrehozni ebben a kategóriában, és persze lesznek, akik a kezüket dörzsölgetik és vigyorogva bejelentik, hogy tessék, hát ez Európa, ahol a dolgozóknak több kategóriája van. De pedig nem erről szól Európa, és én azt kívánom, hogy a közúti szállítási ágazatban dolgozók ugyanolyan védelmet kapjanak, mint bármely más dolgozó. Európa nem alákárt, és ehhez sok bátorságra lesz szükség, kedves kollégák, de fölfelé mozduljunk el. Ehhez tehát arra lesz szükség, hogy kimondjuk, hogy mi egyenlő Európa felé haladunk, harmonizáció felé, vagy pedig olyan Európa felé, amely agályok nélkül liberalizál. Mindenki meghozza a saját döntését, a, közleked, a következményei viszont a, ennek a két választási lehetőségnek nem lesznek egyformák. Én is készítek módosító indítványokat, mert Pilbeó asszony önnek igaza van, a szociális dömping, esetében nem biztos, hogy méregről beszélünk el. Itt Európai Ellenőrzési Hivatal a közúti szállítási ágazatban ilyen nincs. Pedig ez a megoldás, mert az igazi probléma az ellenőrzés hiánya, a kontroll hiánya. És azt is őszintén megmondom, hogy a nyitott listák, az ellenőrzési listák lehetőleg a legnyitottabbak legyenek, hogy a tagállamok természetesen szabadon kiegészíthessék ezeket, de kell, hogy létezzenek. És a harmadik dolog, ez az utolsó, amit mondanék. Ugye a módosítók, amiket benyújtottam, ezt is figyelembe vették. Gyakorlatilag már az elejétől kezdve a mobilitási csomag tárgyalásának elejétől kezdve nagyon sokan önök közül ugyanazt mondják, és elmentek a helyszíre, meghallgatták a szakszervezeteket, meghallgatták a sofőröket. Mit mondanak nekünk ezek az emberek? És azt mondták, hogy gyakran kihasználnak bennünket, olyan életkörülmények közé szorítanak bennünket, amelyek a modern rabszolgassághoz hasonlítanak. Tehát erről van szó ezt kell azonnal félresöpörnünk, hogy holnaptól ne létezhessenek ezek a körülmények, mert egyébként én megmondom önöknek, vége lesz az európai projektnek, és ezt egyáltalán nem akarjuk. Lehet legalábbis azok, akik nem akarják, azoknak ezt figyelembe kell venni. Nos, folytassuk Árnatő asszonynal. Merci, Madame le Président. Köszönöm, elnök asszony. Én nem tagadom Kilenen asszony esetében azt, hogy ő tényleg kompromisszumra törek, törekszik, igyek, igyekszik figyelembe venni a politikai különbségeket, a nemzetieket kevésbé, de hát mindegy. Ami a közúti szállításban dolgozó járművezető kiküldetését illeti, hát itt nem feltétlen a politikai hovatartozás dönt, hanem a nemzeti hovatartozás dönt. Európaista ideológia és büszkeség már húsz éve vak nem ismeri el ezt a realitást, és csak a saját birodalma kiépítésére koncentrál. A módosítók nem oldják meg a problémát. Miért érne egy sofőr munkája kevesebbet, hogyha ugyanazt a munkát végzi, mint kollégája, amelyik egy másik országból jött? Hát nyilvánvaló azért, mert bizonyos befektetők működnek, annyira kolosszális ez, hogy azt akarják, hogy akik még hisznek az európai ideálban, azok ne nyithassák ki a szájukat, akiknek a előnye származik ebből a helyzetből, azok pedig nem beszélnek az igazságtalanságról. De a kiküldetéssel kapcsolatos helyzet csak egy valamit tesz lehetővé, bizonyos európai dolgozók kihasználását teszi lehetővé. És az összes többi szempont másodlagos. Mert a lényeg az most itt nem az, hogy néhány módosítót, vagy néhány kompromisszumos módosítót elkészítsünk, ez nem oldja meg a problémák, a probléma lényegét. Meg kell szüntetni a kiküldetést, mert különben az európai ideál fog tönkre menni, mert itt a kihasználás a lényeg, és elnök asszony, az ön aggája nagyon is megalapozott a mi felelősségünk ez, a nemzeti delegációk tagjai felelőssége ez, az Európa paista projekthez, ha vissza akarunk térni. Ugye a szemünkben ez összeegyeztetetlenné vált a dolgozók méltóságával, a legszegényebb dolgozók méltóságával, akit, akik, akiket kihasználnak, vagy akik munkanélkülivé válnak. Köszönöm, Árnotű asszony. Delebajon asszony. Köszöntöm a szakbizottságunkban, Lebajová asszony. Igen, én vagyok az Ample szakbizottságból a jelentéstevő, és szeretném kijelenteni, hogy a mi szavazásunk nagy csalódás volt nekem személyesen. De igazából nem adom fel a küzdelmet, hogy a dolgok helyre kerüljenek. És eh, a szakbizottságommal ellentétben örülök, hogy a TRAN szakbizottságban sokkal jobban ismerik az ágazatot a kollégák, és sokkal eh, földhöz közelibb elképzeléseik vannak. A TRAN árnyék előadóival szinte mindig megállapodtunk a frakciókon túlmutatóan, és szeretném különen asszonynak is megköszönni a kiváló munkát. Tényleg el akarja érni a kompromisszumokat, és remélem, hogy sikerül jobban, mint ahogy nekünk az Ample-ben. Az Ample-ben is javasoltam azt, hogy igazából nincs kiküldetési helyzet a tranzit országok területén, hiszen ott nem pakolnak ki vagy be árukat, de néhány tagállam azonban mégis szeretné elérni, hogy a tranzit országokban lévő tartózkodás is kiküldetésnek nyilvánuljon, és ezt a legspecialisban szerették volna. Kabotás, igen, szabályozunk kell a kabotást, és javasoltam is az Empel szakbizottságban, hiszen itt közvetlen verseny van a tagállamok területén a különféle tagállamokból származó szállítók között. Tehát a következő pedig a nemzetközi szállítást vonjuk ki a kiküldetésre vonatkozó szabályokból. Ez volt kezetektől fogva a véleményem, és most is ugyanez a véleményem a szavazás után, ami máshogy alakult. És a véleménytervezetemben ezt ki is fejtettem az MP előtt. Miért mondom ezt? Miért gondolom, hogy mi, miért lenne bármelyik kompromisszum nagyon nehéz, hiszen igazából olyan dolgozókra született a kiküldetés irányelv, akik folyamatosan egy helyen vannak, például az építőipari dolgozók. És szóltunk már a megfelelő felügyeletről, a megfelelő vizsgálatokról. Igen, és őrült biztonság, büntetések vannak, és most van az Európai Bíróság előtt egy eset, amikor 8000 euróra büntettek egy kiküldetési dolgozót, mert nem voltak német nyelvű dokumentumai. Ausztriában történt az eset, tehát ezeket a büntetéseket nem lehet jóvá hagyni. És mi történik? Hogyha megnézzük az irányelv módosítóját, amelyről júniusban szavaz a plenáris, ezek a szabályok még bonyolultabbá válnak. És itt igazából a kollektív szerződésen alapuló kifizetések, bizonyos szolgáltatások nyújtása, munkaidő, és így tovább. Igazából ezt nem, ezt, ezt nem lehet valakire alkalmazni, aki naponta országok között ingázik. Tehát mindenképpen kompromisszumot kell találnunk. Igen, a bizottság javasolta azt, hogy számoljuk meg a napokat, de én úgy gondolom, hogy a napok megszámolása nem működő opció. Igazából a meglévő problémákat zavarja csak össze. És az igazi problémák eltűnnének a napszámlálás mögött. Nagyon lényeg az, hogy mások számára is átlátható legyen a helyzet. A javaslatot a bizottság tette, és a javaslat pedig a régi irányelven alapult, de most új szabályok lesznek, és senki sem tett egy normális becslést, hogy ez hogyan hatna ki a közlekedési szektorra. Igazából vakon jogalkotunk, amíg nem tudjuk az igazi kihatásokat. Végezetül pedig ez az utolsó megjegyzésem, akik az irányelv átdolgozásán dolgoznak, tudják, és néhányan itt is vannak, és nagyon jól emlékeznek, hogy volt egy világos megállapodás, melynek érdekében az irányelv átdolgozása csak is a közlekedési szektor nagyon érzékeny szabálynak megváltoztatásának figyelembevételével történhetnek. Tehát vigyük figyelembe a Lex Specialist. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm. Most akkor Riké úrnak adok szót. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer d'être bref. Köszönöm, elnök asszony. Nem fogok részletekbe bocsátkozni csak annyit mondanék, hogy láthatóan itt a, a kabotás, illetve a szakadék, ugye a szociális szabályok között az egyes tagállamokban, a versenyképességre, hogy ez hogyhat ki ezek a e, kérdések, amelyek teljesen feloldhatatlan ellentétet alkotnak. Én meghallgattam minden hozzászólót, és a nemzetiségétől függően lehetett látni, hogy ki mit mond, a mozgósít, hogy ez a téma mozgósítja az embereket, azt üdvözlöm, tehát mindenki készen áll és szól. hogyha nem szabályozzuk a nemzetközi szállítást, akkor a kabotást sem, és akkor mind a két rendszer teljesen nyitott lenne, tönkre teszi ez majd teszi a közlekedést, vagyis a szállítást, de ez nem, erre nem kerül sor, ne aggódjanak. A tanácsban nem így zajlanak az események. Úgyhogy megpróbálhatjuk azt is, ami más témák, ami, amit sikerült más témákban, a mobilitási csomagban, a sikerült észszerű kompromisszumokat találni. Hát nem tudom, hogy kivegyük-e a nemzetközi szállítás, hogyha ez lenne a kompromisszum, hát nem tudom, ezt nekem el kell magyarázni, hogy ez miért kompromisszum. Ez elfogadhatatlan. Ha majd eljutunk a szavazáshoz, tudjuk, hogy ki hogyan fog szavazni nagyjából. De hát határozottan kell fellépni ebben a témában, és egy utolsó megjegyzés Deli úrnak. Érdekes volt az ön jelentése, ugye a beszámolója a kamionok visszatéréséről. Nem is olyan ártatlan ö, dolog ez. Nagyon intelligensen mondta, ugye a kamionokról beszélt, a kamionok ott maradnak a helyszínen, és a sofőröket mozgatják, minibuszokban egyébként, a minibuszokra is vonatkoznak intézkedések, tehát gyakorlatilag a kamion nem mozdul, én is egyébként a saját hazámban, saját városomban ennek áldozatául estem. Lengyel kamionok voltak leparkolva, a sofőrök pedig cserélődtek, és így a kabotást tudták folytatni. Tehát ezért kell, hogy a kamionok is visszatérjenek. Mert egyébként egy olyan rendszerhez jutunk, ahol egyáltalán nincsen szabályozás. Ne veszítsük szem elől a mobilitási csomagban ezt sem, a kabotás és a kiküldetés, kiküldött dolgozók között ugye van egy ilyen kapcsolat, a legszélsőségesebb esetben pedig odáig jutunk, hogy nem tudunk semmilyen jogszabályt elfogadni, hát ezt azért ne tegyük lehetővé, próbáljunk inkább valami kiegyensúlyozott megoldást találni, a helyet, hogy a sehova sem vezető vitákba merülünk el. Köszönöm szépen, mondja az elnök azt, hogy nagyon szigorú leszek mindenkivel, mert még mindig van két jelentés a napi rendünkön, és itt elvesztettünk egy kis időt most, úgyhogy kérem, hogy tartsák be a kettő perces időt. Tapadel asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék mindenek előtt gratulálni és elismeréssel adózni azoknak a kollégáknak, akik eh, dolgoznak a mobilitási csomag különböző jelentésein. Itt a eh, közlekedési szakbizottságban legyünk őszinték. Én mindig egyetértettem az egyenlő munkáért egyenlő bér elvével, de mi van akkor, hogyha egy német vagy egy francia cégtől kapja a minimál bért eh, egy járművezető, mondjuk Franciaországban, illetve mondjuk Romániában, ahol egy postafiók cég működik. Ugyanakkor a francia járművezető akármelyik országban is dolgozzon, sokkal magasabb bért kap ugyanazért a munkáért. Ami a kiküldetés irányelvet illeti, a rendelkezésemre álló információ alapján úgy tudom, hogy az április 24-i ülés után a többség azt akarja, hogy ne kerüljön be a közlekedés az irányelv hatája alá. Szerintem ez a legjobb opció, ez a legjobb megoldás. Önök már ismerik az álláspontomat, véleményem szerint alapvető hiba lenne bevonni a nemzetközi szállítást a kiküldetési irányelvbe. És ne feledkezzük meg arról sem, hogy egy, hogyha ez mégis megtörténne, akkor ezzel megsértenénk

az alapelveit az egységes belső piacnak. Ugyanis vannak fejlettebb államok és kevésbé fejlett államok nyugat, illetve a kelet vonatkozásában. De most az Európai Unióban azért nem lenne fair, hogyha nagyobb teret rónánk a keleti vállalkozókra, és ezek közül árufogadó szégek sokan csődbe mennének, rengeteg munkahely szűnne meg, Közép- és Kelet-Európában. Ugyanis itt az összes ország, ahol keresztül halad egy kamion, az ott lévő béreket kellene kiszámolni, és ennek arányában fizetni a munkavállalókat, ami nagyon nehéz lenne. Az, hogy hogy hozunk létre a közúti fuvarozásra egy európai ügynökséget, ez nagyon jó lenne, és persze az érvényes jogszabályokat is be kell tartani. Madame Lukajewska. Lukajewska asszony. Kettő percben szintén. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék csatlakozni azokhoz, akik gratuláltak eh, az előadónak. Sajnos a mikrofon nem működik. Akkor még egyszer. Még egyszer köszönöm, elnök úr. Tehát csatlakozom azokhoz, akik eh, gratuláltak eh, Miriának azért, hogy megpróbál kompromisszumokat kidolgozni. Lássuk azt is, hogy itt mindenképpen működőképes, a gyakorlatban is működőképes megoldásokat kell találnunk, amelyek ki is kényszeríthetők, végrehajthatók a gyakorlatban. Az álláspontunkjaink elég sokszor távol állnak egymástól. De azt nem értem, hogy miért kaptunk egy levelet a francia delegációtól, amelyben az állt, hogy ők csak a saját álláspontjukkal tudnak egyetérteni, semmi mással nem. Hát ezt nem igazán hívnám kompromisszumnak. És azok, akik azt mondják, hogy a kiküldetés irányú ne terjedjen ki a nemzetközi közúti fuvarozásra. Nos, ehhez a következőt mondanám, hogyha mondjuk egy ápolónő vagy egy kamionsofőr megy Franciaországba dolgozni, ez teljesen más szituáció e, mondjuk a, egy kamionsofőrnek két nap alatt át kell haladni Európán. Hogy tudjuk elkészíteni ezt a dokumentumot, hogy mondjuk azt a, a, volt a fél óra alatt, amikor éppen a kis is Belgiumon halad át, akkor a belga szabályoknak megfelelően történjen a javadalmazása. Itt ugye nem csak az fontos, hogy ne nevessenek már ki minket, európai parlamenti képviselőket, hanem az is lényeges, hogy végrehajtható szabályokat alkossunk meg. Persze szükség van elektronikus dokumentumokra, és fel kell lépni a postafiók cégek ellen. Ezeket a rendelkezéseket határozottan támogatom, ezek mellett szavaz azok. de azért azt szeretném, hogyha valamennyien megpróbálnánk a mobilitási csomagot úgy kezelni, hogy ne csak mindig azt hangoztassuk, hogy védeni kell a járművezetőket, a versenytől kell védeni. Azt tudjuk, hogy Merkel asszony és Macron úr meg akarják védeni a közlekedési ágazatot, pedig mitől védik meg, hogy fejlődjön, hogy munkahelyek jöjjenek létre, hogy a fogyasztók méltányos árat fizessenek az árukért, amelyeket fuvaroznak? Köszönöm. Svédül fog beszélni az anyanyelvemen. Jens Nilsson-t helyettesítem aki nagyon fontos munkát végzett ebben a szakbizottságban. És ugyanaz a felfogásom, mint Jens Nilssonnak volt, amíg még ennek a bizottságnak tagja volt. A kiküldetési szabályok igenis vonatkozzanak a közúti szállítókra is, a gépjármű vezetőkre is, különben modern rabszolgaságot hozunk létre, és rabszolgák dolgoznak majd a közutakon a gazdag országok számára. És felfele kell konkurálni, nem lefele. Szolkovszki képviselő véleményünk, véleményével nem értek együtt, hiszen azt mondta, hogy ne törődjünk azzal, amit az Emple mond. Ez nem igaz. Igenis, jó, megvolt az Empleben a szavazás, de igazából a szavazás eredménye minket ne befolyásoljon. Ez a két szakbizottság illetékes a kérdésért. Együtt kell működnünk, amennyire tudunk, és nem szabad az, hogy elfogadjuk azt, hogy emberek más embereket olyan bérekért zsákmányolnak ki, amelyből nem lehet megélni, hónapokig nem látják a családjukat. Igenis legyenek szabályok a kabotásra, igenis legyen egy 48 órás határidő szerintem magától értek, értetődő, és igenis a kiküldetési szabályok vonatkozzanak a gépjárművezetőkre. Hiszen igazából Európa a világ leggazdagabb régiója, és igenis lehet 48 órás korlátozást bevezetni. És a első naptól érvényes szabályok érvénye, legyenek érvényesek. Mennyire szegények vagyunk, ha ezt nem tudjuk megengedni magunknak. Köszönöm szépen, hölgyem. Az van Derenc asszony már nincs itt, elment eh, Gorbacsev úr. господин ми да, Köszönöm szépen, elnök úr. Most egy viccel kezdem hogyha haza kell menniük a sofőröknek, és pedig három hetente, akkor miért nem szavazzuk meg az asszisztenseinknek is ugyanezt a szabályt? A parlamenti asszisztensek három hetente láthatják családjukat, barátaikat. Jó, de most a lényegre térve. Én a busz irányelvért vagyok felelős, az SND frakció részéről. Az Európai Bizottság pedig meg akarja engedni a kabotást, és teljes mértékben liberalizálni akarja a szabályokat egy bizonyos fokig. Egyszerű a kérdésem, miért ellenezzük ennyire a liberalizációt a teherautók számára, viszont hát nem, angadjuk, nem akarjuk liberalizálni, viszont a buszok számára meg liberalizálni akarunk. A buszok esetében nagyon jó a kabotás. Tehát például adhatok válaszokat is. A kamionvállalatok általában közép-kelet-európában vannak. Tehát a kabotást akkor meg kell tiltani. De a buszok általában nyugat-európai cégekét, tehát nekik lehet kabotálni. És csodálatos. Tehát igazából mi az értelme ennek a javaslatnak? Valószínűleg ennek a célja az, hogy a közép- és kelet-európai cégek menjenek tönkre, és menjenek nyugatra dolgozni az alkalmazottaik. Tehát, hogyha nem mennek tönkre, akkor pedig regisztráltassák magukat újra Nyugat-Európában. Ez pedig azt jelenti, hogy a TB befizetéseik nyugat-európai alapokba kerülnek kelet-európaiak helyett. Igazából csak gratulálhatok az ilyen típusú szolidaritáshoz, de most a szolidaritás vagy mohóság? Ezt a szót már hallottuk ma. Köszönöm, Kurumbasöv úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy az előadó hatékonyabbá akarja tenni az úti ellenőrzéseket. Kedves kolléganők, kollégák, most a Lex Specialis esetében pedig ne felejtsük el a legfontosabbat, tehát legyünk hatékonyabbak, amelyek ellenőrizhetőbbek. Másodszorban pedig igazából tisztességes versenyt szeretnénk, és a tisztességes versenyt pedig nem érjük el úgy, hogy igazából a tisztességes cégeket jobban leterheljük. Igazából ezzel csak őket büntetjük. A fekete bárányokat kell eltávolítani. A kabotásnál természetes, hogy a nemzeti szállítóvállalatokkal konkurencia lesz, és éppen ezért az első naptól legyen érvényes a kiküldetre vonatkozó irányelv. Igazából nagyon fontos az, hogy itt is alkalmazzuk a kiküldetés irányelvet, és pedig igazi kompromisszummal. A kompromisszum pedig az lenne, hogy igazából ne a nemzetközi közlekedésben alkalmazunk ezeket az első naptól, vagy mondjuk két hét elteltével, vagy soha. Valahol meg kell találnunk a megfelelő kompromisszumot. És ez véleményem szerint ez a középút az lenne, amit a bizottság is javasolt, hogy egy kicsit megváltoztassuk az időt. A a nemzetközi szállítás 5 nap után, amely a hatály alá esik, B pedig eh, igazából 10 óra legyen a napi maximum, ez alatt eh, fél nap van, C pedig eh, az egész tartózkodást vegyük figyelembe. A vezetési időt és a pihenőidőt. Ez több lenne, mint amit néhányan javasoltak, amit én is javasoltam, viszont ez lenne az igazi kompromisszum. Köszönöm. Köszönöm, Koch úr. Vielen herzlichen Dank. Ähm, köszönöm szépen. Dieter Kochnak nagyon köszönöm, hogy valóban megpróbált egy kompromisszumot megfogalmazni szemben az előtte hozzászólókkal, akik azt mondták, hogy erre nincs lehetőség. Kedves kollégák, ha a kiküldetésről beszélünk, akkor legyünk őszinték. Ma az európai autópályákon, az utakon azért ilyen a helyzet, amilyen, mert a jelenlegi aktuális jogszabályok érvényesek, de nagyon sok jó kézakot kiskaput tartalmaznak. És így az Európai Unióban nagyon sok vállalat ezeken a kiskapukon át tudott operálni, és ezért élnek úgy a sofőrök, hogy hetekig távol vannak az otthonuktól. És most ezt akarjuk legalizálni. Ez már tulajdonképpen a bizottság is ilyesmit akar. Egyáltalán nem akarják a tagállamok fáradozásait tiszteletbe tartani, a státuszkot akarják igazából megtartani, és ez helytelen. Azért mondom ezt, mert túl kevés, és egyenlőtlenségre alapuló törekvések vannak, de mindenki máshogy csinálja, Franciaország, Belgium vagy Németország. Ezért, kedves kollégák, az én frakcióm többségére gondolva, ez elfogadhatatlan, hogy a nemzetközi szállítás, fuvarozás teljes mértékben kivegyük a kiküldetés hatája alól és hogyha többen kérdezik, hogy mi, mi, mi indokolhatná ezt, hát én meg tudom mondani. Egy tagállam, hogyha mondjuk a regisztrációs helyéről indul, és azután 50-60 napig úton van Európában, műszaki ellenőrzésre sem kell hazautalnia, mert mobil egységek kell van egy valamilyen európai parkolóban ezt a szükséges technikai vagy javításokat elvégzik. Ez nem megy. Dieter Koknak mondom, valóban egy középutas megoldást kell találni, de ha ezt akarjuk, akkor tudni kell pontosan azt is, hogy mik a problémák és ezekkel kell foglalkoznom. Nincs több időm, úgyhogy most csak ennyit tudtam mondani. Iska. Telicska úr következik. Azzal kezdek, hogy szeretném, hogyha azt a két percet az elnök asszony magára is vonatkoztatná, rögtön az ülés elejétől kezdve mindenkire vonatkoztatná, mert akkor most nem lennénk lemaradásban az idővel. A második megjegyzésem pedig érdemi. Sajnos Ugye vannak elég extrém álláspontok is a dossziékkal kapcsolatban, és ezeknek komoly következménye lesz a közlekedési, a szállítási ágazatra, Szeretném, kedves kolléga, az ön figyelmét is magaménak tudni, vagy esetleg úgy gondolja, hogy unalmas, amit én mondok, nagyon kényes témáról tárgyalunk, és talán a kölcsönös tisztelet jegyében elnök asszony. Hát én nő vagyok, tudok több dolgot is egyszerre csinálni. Elnök asszony, mondom még egyszer, mert nem figyelt rám. Örülnék, hogyha a két perces korlátozást rögtön az elejétől alkalmazná önmagára is, és akkor a lényeg, meg kell, hogy nézzük, hogy mi lehet a következménye mindennek. Nem a versenyről van itt szó a szakbizottságok között, vagy arról, hogy nem tartjuk tiszteletben a szociális jogokat. Mi lenne, hogyha a, az EMPL véleményét alkalmaznánk? Ennek szörnyű következményei lehetné, lennének a szállítási ágazatra, de ezek a cégek az ipart szolgálják, a gyártást, a szolgáltatóásokat. Gondolt valaki arra, hogy megnézze, hogy milyen hatással lesz mindez ezekre az ágazatokra? És térjünk vissza arra, hogy mi volt a kiinduló pont. Mi volt a probléma, amit azonosítottunk? Mi volt a kiinduló pont? Ez a kabotás volt az, hogy a kabotás tönkreteszi a piacokat. És én ezt abszolút így gondolom. Vannak cégek, én nem teszek különbséget kis, középméretű, nagy, keleti, nyugati cégek között. Csak az Európai Unió felosztásához járulnánk így hozzá, de a kabotás tényleg tönkreteszi a piacokat, ez nagyon is releváns, ami történik az egyes tagállamokban, annak a gyökere a kabotás, nem a nemzetközi szállítás, hanem a kabotás. Tehát a nemzetközi szállítást, a tranzitot ide bevesszük, az csak a kezdet. Megnézzük a többi ágazatot is. Ugyanilyen következményekkel, akkor gyakorlatilag lebontjuk a belső piacot. Tehát szerintem nemzetközi közlekedés tranzit nélkül, nemzetközi szállítás és tranzit nélkül, és legyünk tisztességesek minden tekintetben. Kabotás, postafiók cégek, bármi, ami torzítja a versenyt. Ezzel szemben lépjünk fel, a belső piacra gondolva. Képzeljük el, hogy milyen következménye lehet egyes rendelkezéseknek, és mi leszünk a felelősek ezért. Nagyon hamar meglátjuk a következményeket. Köszönöm. Köszönöm, Telicska úr. Dió asszony. Köszönöm, elnök asszony. Igen, egyetértek kollégámmal, hogy nagyon súlyos következményei lesznek mindennek a vállalkozásokra nézve, nőkre és férfiakra nézve is. És érdemes visszatérni arra, hogy az európai dolgozókat szorítjuk ebbe a versenybe, elfogadhatatlan munkakörülmények közé. Ön is elmondta, elnök asszony, hogy mindenfajta politikai európai szolidaritás megszűnik. A kiküldetés, kiküldett dolgozók esetében szerintem nem lehet kivonni ezt a, az, e, az összes kiküldött dolgozóból. Tehát nem csak a szállítási ágazatban dolgozó kiküldött személyekről van szó, hanem mindenütt kell erről beszélni. A közlekedési ágazatban a méltó munkáról van itt szó, a fizetésről, a nyújtott munka, munkáról, szolgáról. Elég, hogyha megnézzük az Air France-ot, vagy az SNCF-et, a Nemzeti Vasútársaságot Franciaországban. Jobb, hogyha a dolgozókat védjük, de meg kell védeni ezeket a dolgozókat is, egyenlő munkáért, egyenlő bérezés, egyenlő állampolgárság, hát ez úgy tűnik számomra, ez lenne a minimum, de a kiküldetésre vonatkozó rendelkezések alkalmazása, ez ugye felmerült a vitában az első naptól, és utána a kabotás szigorú szabályozása, ellenőrzések bevezetése az útvonalakon, ezt is kidolgoztuk. Én valóban remélem, hogy a tárgyalások, amelyek a jelentéstervezettel kapcsolatban folynak, ebbe az irányba fognak elmozdulni. Köszönöm szépen, Vőasszony, és visszatérünk Lezsóá úrhoz a bizottság képviseletében. Hát akkor parancsoljon a kiküldött járművezetőkkel kapcsolatos információk. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ez az egyik legnehezebb dosszié. És hát igen, a tagállamok nemzeti jogszabályai, mások, a minimálbérrel kapcsolatban, és így tovább. Egy valami kitűnt ebből a vitából, hogy világos szabályokra van szükség, a közutakhoz igazított, specifikus szabályokra, tehát legspecialisra van itt szükség. Ami pedig a részleteket illeti, én csak emlékeztetni tudom önöket a bizottság álláspontjára. Van valami, amiben egyetértünk, a kabotás és a tranzit témája. Tehát a bizottság javaslata az volt, hogy a kiküldetési szabályok vonatkozzanak a kabotás első napjától kezdve, és ami a tranzitot illeti, itt nincsen ilyen, tehát ez azt jelenti, hogy nem vonatkoznak a kiküldetésre érvényes szabályok a tranzitra. És a bizottság álláspontja nemzetközi szállítással kapcsolatban, legalábbis az elvi álláspont. Mi nem e, tudjuk támogatni azt a kompromisszumot, amely kizárná a kiküldetési szabályok alkalmazását a nemzetközi szállítás esetében. Ez nem e, lehet e, a kompromisszum alapja, és egyébként a tanácsban nem is lesz a tagállamok közötti kompromisszum alapja ez. Kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség, és úgy gondoljuk, hogy a minimálbért sem kell alkalmazni a kiküldetési szabályok között. A verseny fontos, az administratív teher pedig elhanyagolható tehát megvan az a határidő, hogy miután alkalmazandó a minimálbér. Hát a kérdés, hogy ez elegendő, vagy magasabb legyen, vagy más megközelítést alkalmazzunk. Én azt mondanám, hogy a bizottság nyitott arra, hogy megvitassuk ezt a javaslatot, de azt a tényt csak ismételni tudom, hogy azt nem tudjuk támogatni, hogyha a kiküldetést kikötetési szabályokat kizárjuk ebből a nemzetközi szállítás esetében. Az adminisztratív követelményekről néhány szó. Nem értünk egyet azzal, hogy az adminisztratív követelmények listája nyitott legyen, és hogy a tagállamok szabadon alakíthassák ezt. Mert már lehet látni, hogy bizonyos tagállamok bizonyos követelményeket bevezetnek a kiküldetést bejelentő dokumentumon, mások képviselők kijelölését kérik, és így tovább. Tehát, hogyha megengedjük ezt, akkor nagyon eltérő megközelítések lesznek, ez a belső piac végéhez vezet. Zárt listát kell tehát alkalmazni, az administratív követelmények zárt véges listáját. És ez az utolsó megjegyzésem, amit itt ma elkívántam mondani. Köszönöm. Köszönöm, Lézsóá úr, és Kilönen asszony következik a konklúziók levonására. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és Uraim, köszönöm. Mindig nagy öröm meghallgatni, hallani, hogy eh, milyen egy ilyen anyag, mennyire könnyű. Az az érzésem támad, hogy bármit is teszünk, igazából mindenki meghal, és a bolygó pedig tönkre megy, elpusztul. Így vagy úgy. Nehéz lesz. De folytatom a munkámat, a csapatommal, brilliáns csapatommal, az árnyék előadóimmal, és megpróbálunk megoldásokat találni, amelyek boldogtalanná tehetnek minket az örökké valóságig, de nem alunk meg. De legyünk egyenlően boldogtalanok. Köszönöm szépen. Köszönöm Kilonen asszony ezt a pozitív felhangot itt a végén, ami annyira egyéni lesz, mint kollektív is. Emlékeztetek mindenkit arra, hogy a szavazásra június 4-én 16 órakor kerül, kerül sor, és most pedig a következő napirendi ponttal folytatjuk a kabotással kapcsolatos jelentés. Meg is adom a szót Izmail Ertugnak, aki a téma előadója. Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Ahogyan valamennyien tudják, a saj, sajnálatos körülmények miatt Nilsson kollega halála miatt nekem kellett átvennem ezt a dossziét, de Jens szellemiségét követve dolgozom ezen. Még néhány mondatot a szervezésről, az eljárásról. Holnap lesz egyelőre az utolsó árnyékelődői találkozó. A második eh, megbeszélés óta vagyok én a rapportőr, és eh, megpróbálok a kollégákkal hát nagyon jól együttműködni. Nagyon meg kell köszönnöm a konstruktív együttműködést eh, mindegyik árnyék előadómnak. Valóban nagyon sokat segítettek. Talán egy rövid áttekintés azoknak, akik nem voltak jelen körvonalazódik, hogy a zöldek lesznek valószínűleg az egyetlen olyan frakció, amelyeknek, amelyeknek tényleg egységes álláspontja van. A e, második a vezetett árnyék előadói ülésen az informance, informance, enforcement volt a téma. Az összes kompromisszumot e, el tudtuk fogadni az összes frakció által. A következő e, shadow ülésen az úgynevezett postafiók cégekről volt szó. Itt is egy nagyon jó kompromisszumot sikerült elérni, aminek az alapján sikeresen tudunk majd küzdeni a postafiók cégek ellen. Azután a következő ülésen az úgynevezett könnyű haszon gépjárműkről volt szó, piacraítási kritériumokról, és úgy gondolom, hogy itt is nagyon jó megoldásokra jutottunk a titkárságok segítségével. Az eddig utolsó ötödik ülés, amire, amit említettem, holnap kerül majd sor, a kabotás szabályokról lesz szó, és a liability-ről, a felelősség kérdéséről. Szeretnék áttekintést adni az eddigi kompromisszumokról. Az inform, enforcement, azaz a végrehajtás ellenőrzése, április 18-án fogadtuk el, az ellenőrzést végző hatóságok ideális esetben egyidejileg kell, hogy hozzáférjenek az adatokhoz, harmonizálni kell a nemzeti nyilvántartásokat, és több rajtaütésszerű ellenőrzésre van szükség a valós időben kell ennek megtörténnie. A tájékoztatás is javult, meg kell könnyíteni az együttműködést a tagállamok között, azáltal is, hogy rövidülnek a határidők. Amikor például az egyik tagállamtól egy másik tagállamba érkezik egy kérelem, egy kérdés, akkor a válasz ne tíz napig tartson, mint ahogy a bizottsági javaslatban szerepel, hanem öt napja legyen a válaszadásra a tagállamnak. Hogyha egy tagállam állandóan elutasítja az együttműködést, nos, egy ilyen esetben a bizottságnak adnánk lehetőséget arra, hogy ilyen szélsőséges esetben eljárást indíthasson az ilyen tagállammal szemben. De ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy may take all necessary measures, azaz ez mély egy ilyen enyhe megfogalmazás volt. Az ellenőrzés végző hatóságok esetében közös képzésre, oktatásra is szükség lenne. Az ECMR, azaz elektronikus fuvarlevél, illetve megint csak a tahográf kérdésköre a következő pont. Itt az ecmr az elektronikus fuvarlevél és az intelligens tahográf lehetővé teszi, hogy legalábbis a nemzetközi szállítás területén a minden tagállam által elismert dokumentumokról ilyen szó, tehát az elektronikus forradalmat minden tagállam el kell, hogy fogadja, és ezt már mielőtt útnak indul a jármű, ezt kell készíteni. És az ellenőrizhetőség is könnyű, könnyebbé válik. Postafiók cégek. Nos, itt már mondtam eredményeket, megszületett a dokumentum a kapotá, meg kell várni, amíg megszületik a dokumentum a kabotásról, és az elektronikus rajtaütés is lehetővé kell tenni. Az elektronikus dokumentumokat a letelepedés helyén kell ellenőrizhetővé tenni, azaz ott az elektronikus hozzáférés biztosítani kell. Az országban kell, hogy legyen egy operating center, tehát abban az országban, ahol a vállalat eh, regisztrálva van. Emellett eh, méltányos megfelelő számú parkoló helyet eh, kell biztosítani, és ezekhez biztosítani kell a hozzáférést és ezt egy kicsit részletezném, ez fontos volt a néppárt számára ezeket a parkolóhelyeket lehessen bérelni. A kabotás és a kiküldetés elleni kapcsolatos jogtértés, jogsértések a jó hírnév elvesztése mellett a közösségi engedély elvesztését is kell, hogy eredményezzék. A következő blokk a light commercial vehicle és ezeknek a piacra jutási joga. Itt van egy olyan pont, amit még tisztázni kell. Két opció forog, ezeket fogom én legalábbis előadóként javasolni. Vagy az, egy, az egyik az, hogy 3,5 tonna alatti összes könnyű haszongépjárműt terjedjen ki a hatály, vagy pedig a 2,4 és fél tonna közötti ket eh, vegyük ki, mert eh, de nem olyan nagy általánosságban, hogy a bizottság javasolja, hogy minden három és fél alattira eh, vonjunk a hatája alá. Ezzel kapcsolatban szerintem meg lehet a többség. Még nyitott vagyok, hogyha a frakciók rábólintanak, hogy a 2,4 között és 3 és fél tonna közötti kompromisszumra rá tudnak bólintani. Nos, lehet, hogy az EDFF és a zöldek ennél messzebbre mennének, de a többség meg lehet. A light commercial vehicle csak akkor kell, hogy megfeleljenek a kritériumoknak, hogyha nemzetközi szállítást végeznek. Itt az a döntő, a szociális dömping kapcsolatban, és ez véleményem szerint már egy nagy kompromisszum, hogy ezt a nemzetközi fuvarozásra korlátozzuk. A tagállamok beszámolót kell, hogy küldjenek a bizottságnak a könnyű haszon gépjárművekkel kapcsolatos szabályok betartásáról, és legkésőbb 2024-ig kell, hogy a bizottság készítsen egy jelentést, hogy áttekintésünk legyen arról, arról mi is a helyzet Európa autópályain, milyen járműből hány található az utakon. Vannak persze ellenvetések ezzel kapcsolatban, ha nem tudjuk, hogy hány jármű fut az utakon, akkor ugye mindent meg lehet tenni, amit bárki akar. Ezért van szükségünk adatokra, számokra, hogy amelyekre építeni lehet a politikát. Végül kell, hogy legyen -e valamilyen tagállamban egy telephely, azután a good repute, a jó hírnév, valamint a e, pénzügyi stabilitása a vállalatnak, emellett a professional competence, e, a e, szakmai kompetencia, ezeket a kritériumokat is teljesíteni kell a light commercial vehicles esetében. Vannak vegyes flották, ugye, amelynek tagjai a 3,5 tonnál a kisebb haszongépelőek és a nagy kamionok is. Itt a financial standing a fő kritérium. A bizottsági javaslatot olvasva a kis és vállalatokat túl nagy feladat előállítanánk, hogyha ugyanakkor a pénzügyi tartalékot kellene képezniük a kis haszongépjárművekre is. Ezért itt fokozatosságot vezettünk be, fel, tehát az első kategóriában ennyi tartalékot, a második kategória másikat, és azt hiszem 900 euró eh, per eh, a, lenne az ilyen tartalékkérdési kötelezettség a könnyű haszongépjárműveknél. És most érek rá a igazából eh, nehéz témára, a kabotásra, amiről holnap is egy fogunk egyeztetni. A kompromisszumokat kiküldtük, holnap fogjuk ezeket, ahogy mondtam, megvitatni. Az én javaslatom az, hogy 48 óráig, azaz két napig engedjük meg a kabotást, hiszen a, ha figyelembe veszik a vezetés és a pihenő időket, ez két-három szállítási művelet. A, emellett legyen egy cooling off szakasz, amikor is a vezető és a jármű nem szabad, hogy bármit, milyen műveletet elvégezzen az adott szagállamban hogyha közvetlenül a székhely szerinti tagállamból indul, és oda tér vissza a, e, egy e, gépjármű, és nem érinti a nemzetközi forgalmat, akkor ezek a szabályok nem vonatkoznak rá. E, de vissza kell térnie a 48 órás kabotás után a székhelyre, és ez csak ezt követően vehet részt majd újabb kabotás műveletben. Számomra és a frakcióm számára, és azt hiszem, sokan az itt ülők eh, számára vannak vörös vonalak. Eh, eh, még akkor is, hogyha sokak számára ilyen vörös vonal, vannak pontok, amikben meg kell mindenképpen egyeznünk. A munkaügyi ügynökség, azután a szankciók kérdése, hogyha egy vállalat nem tartja be a szabályokat, most egy ilyen vállalatokról, hogy készüljön egy fekete lista, mint ami a légi közlekedésben van, hát ezek még vita témák, ezekről még beszélni fogunk. Hát ez a dosszié tehát, amit megvitatunk. És még egy dolog, annak idején engem biztosítottak, amikor készült ez a jogszabály, akkor a kabotást nemzeti fuvarázásnak tekintették, és csak egy lehetőséget, egy kivételes lehetőséget akartak biztosítani, hogy ne kelljen üres fuvarral üresen hazamenni, és ezért engedték meg ezt a három műveletet. Amit a postingre kapcsolatos vita során itt elmondtam, ezt a, ezzel a kivétellel visszaértek, a kivételből csináltak szabályt, és szerintem ezt a szabályt így nem lehet -e, e, élni, hagyni tovább. Ezért még egyszer azt kérem, hogy e, lássuk be, a kabotás nemzeti fuvarozási művelet, és e, itt ebben az esetben nem nemzetközi szállításról beszélünk. Köszönöm szépen, Hertog úr. Akkor most megnyitom a vitát. Mindenki három percet kap. Lukasenka asszony kezdi. Nagyon szépen köszönöm, és szeretnék köszönetet mondani Ismailnak és az összes többi kollégának, akivel együttműködünk ebben az anyagban. Ahogy már kijelentésre került, számos dologban kompromisszum van. És úgy gondolom, hogy az a lényeg, hogy megértsük a definíciókat. Szerintem értjük egymás érveit is. És őszinte remélem, hogy ugyanebben a szellemben folytatjuk majd a munkát addig, amíg végigérünk. De most nem akarom megismételni azokat az információkat, amelyeket már hallottunk, és azt sem ismétlem meg, amiben egyetértünk. Például az intelligens menetírókat és egyéb ilyen témákat, amelyeket itt felsoroltak. Nagyon fontos az, hogy a szabálytalanságokat megszüntessük. De van egy kételjem, ami például a parkolóhelyekre vonatkozik. Modern világban élünk, nem minden cégnek van saját gépparkja. Sokan leasingelik és uh, itt vannak kételjeim abban a tekintetben, hogy mindenkinek legyen egy saját parkolóhelye. De biztos vagyok benne, hogy találunk kompromisszumot, és szeretnék visszatérni a kabotásra is. Kaptunk kompromisszumos módosítókat, amikor foglalkoztunk vele, amikor bejöttünk ide, nem volt idő még, hogy megnézzem őket alaposan. De igazából, ami az egyes tagállamok felelősségét illeti, és a tisztességtelen versenyt, ez már számos alkalommal említésre került, és azt hallottuk, hogyha a kabotást a delegál, a kiküldetési irányelvel együtt tárgyaljuk, akkor a szociális dömpinget megkerülhetjük. De látjuk ebben a teremben, hogy sokan azt hiszik, hogy a kabotázs is tartozzon a kiküldetés irányelv alá. Igazából ez azt jelenti, hogy az első naptól kezdve a teljesen tisztességes verseny útján járunk, akkor nem tudom, hogy a kabotási tevékenységet miért kell két napra korlátozni, amikor a tisztességes versenyt szorgalmazzuk. Tisztességes béreket szeretnénk a gépkocsi vezetők számára, de ne öljük meg a versenyt. És hogyha nem lenne ez a határ, akkor nem zárjuk ki azokat, akik hatékonyabbak. Tehát nem szabad kizárni a hatékonyságot, nem szabad büntetni. Ezzel nem értek együtt. Elnök asszony, végezetül pedig szeretném Ertu úrnak megköszönni a munkát, és holnap valószínűleg megfelelő kompromisszumot sikerül elérnünk, amely minnyájunk igényeit kielégíti. Értjük, hogy miért szükséges a kabotást az első naptól kezdve tematizálni, a kiküldetési irányelvben viszont ne legyen ez a kétnapos korlát. Talán lehet egy korlát, de lehet, hogy ne két nap. Köszönöm szépen. Zotovszki úr most három percre szót kap. Köszönöm, elnök asszony. Számomra, és nyilvánvaló, hogy mindenek előtt köszönetet mondok az előadónak a hatékony munkáért és a kiváló szervezésért. A könnyebb témák, mint a digitalizáció, már eléggé gyakran megtárgyalásra kerültek, azonban maradnak még kérdőjelek. És amitől a legjobban tartok, az az, hogy rossz viszonyokat teremtünk a közúti szállítás tekintetében. Nagyon fontos a szolgáltatások költségét és árát figyelembe venni, hiszen a költségeket a KKV-knek ugyanúgy kell állni, mint a nagyobb vállalatoknak. És természetesen figyelembe kell venni a három és fél tonna alatti könnyebb haszonjárműveket. A kabotás nem csak a környezetnek jó, hanem az áraknak is, és a szállítási szolgáltatások hozzáférhetésének is üdvös. Igazából használjuk a kabotást, és ne akadályokat építsünk. A kabotás igazából nem kap olyan sok negatív figyelmet, és nem értem, hogy miért legyen ez így a közúti szállításban. Tehát így tudnánk a piaci visszaélések ellen fellépni de én nem én nem tenném nehézé a KKV-k dolgát. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy betartja a felszólási idejét. Telicska úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon tetszett eddig a dolog. A előadó nagyon hatékony munkát végzett és ugyanezt látom én is, de látom a nehézségeket, főleg abból erednek, hogy a 24 órával a megbeszélés előtt kapjuk meg a módosítókat. De értem, hogy nagyon nehéz témákról van szó. Az én fő nehézségem, most meghallgattam Ertug urat, és meghallgattam a többi álláspontot a kiküldetésről, tehát ezt a két dolgot nem lehet egymástól külön kezelni. Voltak olyan álláspontok a kiküldetésről, ami például nincs benne a holnapi kabotás módosítókban. Nagyon nehéz lesz megállapodásra jutni, amely megfelelő kielégítené a piaci szereplőket és a szociális szempontokat is amikor Izmail és Koch úr is mondta, hogy örül annak, hogy most itt kompromisszumos üzemmódban van Ertuk kolléga, de azt mondta, hogy a frakciója számára ez nem tárgyalható. Hát ez nem feltétlenül jó a holnapi kompromisszumra. Most a kabotásra visszatérve, már említettem a korábbi felszólásomban, hogy a kabotás problémás, és éppen ezért a megoldás ezért van összhangban azzal, hogy a nemzetközi tranzitot megfelelően kezeljük a közúti szállításban. Átrohantam a kompromisszumokon, és igazából a rendszeres kabotást itt korlátozni akarják, nehéz volt megérteni másodszorban, milyen mértékben korlátozna, korlátoznák az üres kamionokat. Tehát amit Ismail mondott, igazából nem minden piac ugyanolyan. Tehát, hogyha az egyik perifériából a másikba megy a szállítás, akkor itt vagy komolyan vesszük a céljainkat, és akkor ide tartoznak a környezetvédelmiek, vagy pedig a realitást vesszük figyelembe, és tudjuk, hogy külön állásponton vagyunk. Tehát az igazi szűk keresztmetszetekkel fel foglalkozni, amik problémát okoznak, és próbáljuk most itt a politikai szempontokat egy picit félretenni, de remélem, hogy holnap mégis sikerül ezt megoldani, de mindenképpen köszönöm a munkát, hiszen Szerintem két-három nyitott kérdés maradt, de ezeket sikerül holnapig megoldani. Köszönöm szépen, Telicska úr. Most enyém a szó. Ami a kabotást illeti, kedves kollégák és kedves Izmael, először szeretném megköszönni Izmael kiváló munkáját. Nagyon nehéz körülmények között örökölte meg Ismail ezt a dossziét, és mondom neked, hogy rögtön kezeidbe is vetted, és neked, illetve a titkárságnak hála, már az első alkalom a plenárisra kerülhetett a nyári szünet előtt az egészében. Én úgy látom, hogy vannak, akik szeretnének egyszer s mindenkorra megszabadulni a kabotástól, de nem fejezte ki ezt a szükségletet az Európai Bíróság, amely határozatot hozott Dánia kabotás politikájáról, és azt állapította meg, hogy pontosítani kell a meglévő jogszabályokat. De a pontosítás az nem azt jelenti, hogy meg kell szüntetni ezeket a jogszabályokat, vagy pedig, hogy kiüresíteni ezeket. Most éppen a kabotás korlátozásáról van szó, a kompromisszumokról még holnap fogunk tárgyalni ebben a témában. És a foglalkoztatási bizottságban is beszéltünk erről, 48 órás korlátozás érvényes, utána 7 nap postperiódusnak kell eltelnie. Tehát nagyon erős jelzés ez, a kabotás liberalizációja nem lehet megoldás. A jelenség a nomád sofőrök jelensége ugye jelen van az utakon, és ennek gazdasági és szociális következményei is vannak, sok a baleset az utakon, és remélem, hogy a közlekedési szakbizottságnak meg lesz a politikai bátorsága ahhoz, hogy hasonló álláspontot foglaljon el. Fontos a közúti szállításban is a, és a könnyű gépjárműveket érintően is a szigorú szabályok elfogadása. Senki előtt nem titok, hogy egyre több az ilyen könnyű gépjármű, helyettesítik a nehéz gépjárműveket a nemzetközi közúti szállításban. Tehát emlékeztettem önöket, kedves kollégák erre, és kérem, hogy mindenki legyen óvatos, a négy kritériumot minden gépjárműre alkalmazni fogjuk, amely nemzetközi szállítást végez. Ezt már elmondtam, de meg kell, hogy még egyszer ismételjem. Úgy gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy határozott jelzést küldjünk a szociális dömpingel kapcsolatban. Nincs más módja ennek, mint az, hogy legyen európai rendőrség, csendőrség idézőjelben. Ez egy európai ügynökség lenne, amelynek a feladata az ellenőrzés. Azért, mert végre kell hajtatni ezeket a jogszabályokat. Gyönyörű jogszabályokat lehet elfogadni, de ha ezeket nem alkalmazzák a gyakorlatban, semmit nem érnek. És most nem az a pillanat jött el, ahol a tagállamokban kell bízzunk ennek a végrehajtására. A tagállamok sokszor nem követték a játékszabályokat, úgyhogy itt az ideje, hogy legyen ellenőrzés egy ilyen ügynökség által. Kironen asszony következik. Dear Chair, Kedves elnök asszony, kollégák! Mindenek előtt köszönöm Ismailnak a munkát és csapatának. Nem volt könnyű helyzetben. És szeretnék köszönetet mondani Jens Nilssonnak is, valahol ott fönt, aki nagyon jó háttérmunkát végzett, és igazából sokkal fontosabb, mint számos egyéb dokumentum, hiszen egy örökségről van szó. Úgy gondolom, hogy nagyon jó együttműködést értünk el. Három nagyon nehéz ügyben a kabotás, a kiküldetés és a vezetési és pihenési idő. Szeretném megköszönni a TRAN csapatának, hiszen nagyon jól együttműködtünk, és általában elfelejtünk köszönetet mondani a csapatnak. Folytatjuk a kompromisszumos módosítókat, és úgy gondolom, hogy több mint fontos, hogy egy végső pontban megoldást találjunk az információk tekintetében, és, és hogy kikényszeríthetjük a tagállamoktól, hogy együttműködjenek, és erre pedig szükség van, például a közúti ellenőrzések és a cég ellenőrzések során is. Eléggé szomorú voltam, amikor láttam ezt a folyamatot, és beláttam, hogy digitalizált évben élünk, vagy különféle szemináriumokkal ünnepeltük azt, hogy mennyire digitalizáltak vagyunk majd, és mennyire digitalizáltak a rendszereink, de igazából ez nem teljesen így van. Még eh, mindig eh, nagyon hosszú út áll előttünk hogy megoldásokat találjunk. És természetesen ehhez információra van szükségünk, ez pedig egy alapvető szükséglet. És nagyon lényeges az, hogy a már meglévő jogszabályokat végrehajtsuk. Hát remélem, hogy holnapig megoldást találunk itt a felelősségi lánc tekintetében is nagyon nem könnyű, de nagyon fontos a felelősségvállalás, és egy bizalmi platformot javasolok, nem fekete listázást, tehát szerintem az még mindig jobb. Tehát mindig jó azokat kiemelni, akik jó munkát végeznek. És hogy megkönnyítsük a jó fiúkhoz vezető utat, akik betartják a szabályokat. És így megváltoztathatjuk a versenyhelyzetet úgy, hogy a jó hírnév európai szintre kerül a közúti szállítási ágazatban. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb számunkra a postaláda cégek problémának a megoldása. Közel kerültünk a megoldáshoz, hiszen a tisztességes verseny része az egész közúti szállítási ágazaton ez. Úgy gondolom, hogy erről még nem beszéltünk olyan sokat. Igen, és örülök, hogy legalább most van jogalkotás az asztalunkon. Köszönöm szépen, különen asszony Koch úr. Két perc. Ja, Köszönöm szépen, Izmail, a nagyon jó munkádat hozzáférés a piachoz, munkához lehetővé teszi a tisztességes versenyfeltételeket. De ez csak akkor valósul meg, ha először korlátozzuk a kabotás műveleteket. Legalábbis addig, amíg nincs harmonizált adómunkegyi feltételekkel működő egységes piac. A 48 e, órával kapcsolatban is nyújtottam be e, módosítót, hogy legyen egy cooling off időszak e, a járművezető és a jármű számára egyaránt, ez elengedhetetlen. A hatályt a 2,8 vagy a 2,4 tonnás haszon gépjárművekre is igen terjesszük ki hiszen a kis haszon gépjárművek tulajdonosai is ugyanolyan feltételeknek meg kell, hogy tudjanak felelni, mint a 3,5 eh, tonnás eh, eh, haszongépjárművek tulajdonosainak. Jelenleg túl sok lehetőség van a visszaélésekre, postafiók cégek által sok a tisztességtelen verseny, ezt hallottuk. Ezért kérem, hogy az én módosító indítványomat is dolgozz be az ötös kompromisszumba. Egy fuvarozó vállalat a tevékenységének túlnyomó részét a letelepedése helye szerinti országban, vagy onnan indulva kell, hogy teljesítse és mindegy, hogy az ő tulajdonában van a gépjármű, vagy bérlie, ennek a kritériumnak a székhelye kapcsolatban, a letelepüléseivel kapcsolatban mindenképpen teljesülnie kell. Köszönöm, és sok sikert! Liézsóá úrhoz fordulok, az Európai Bizottság álláspontját legyen szíves ismertesse. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ami a hozzáférést illeti, gyors leszek, Hertug, Ertug úr um, magyarázatát figyelemmel hallgattam. Aztán a postafiók cégekkel kapcsolatban azt mondanám, hogy az a benyomásom, hogy itt a munka jó irányba zajlik a könnyű kereskedelmi gépjárművek esetében, ha jól értem, két opció van az asztalon. Az egyik az a bizottsági javaslat. Ugye minden ilyen könnyű gépjárműre vonatkozna ez a javaslat, tehát azok a szabályok, amelyek értelmében a, ezt a szakmát gyakorolhatják. Vagy pedig a négy feltételből csak kettő vonatkozna ezekre a járművekre. Tehát, hogyha az a, azt a megközelítést választják, hogy mind a négy kötelezettséget alkalmazzák, tehát, hogy kell hozzá engedély, ez, akkor szerintünk észszerűbb lenne a második opciót követniük, amit ön is említett, tehát az, hogy az alkalmaz a szabályokat csak azon operátorokra alkalmazzák, amelyek nemzetközi szállítást végeznek, illetve csak egy bizonyos tonnányi súlytól, ahogy elmondta. Aztán a piaci hozzáférés, gondolom nem fognak, nem lepek meg senkit, a bizottság már kifejezte a véleményét a Nilsson úr jelentéstervezetével kapcsolatban, azt hiszem, hogy elég kritikusak vagyunk. A Döna gondolatával szemben én csak emlékeztetnék arra, hogy mi volt a bizottság filozófiája, nincs liberalizáció, de korlátozások sincsenek. A kabotásra új szabályt javasoltunk, öt nap alatt korlátlan az operációk száma, ami elvégezhető. Önök szerint ez túl sok, számunkra meg a 48 óra nem elegendő. Szerintünk ez korlátozás a jelenlegi jogszabályokhoz képest, és ahogy azt már jeleztük, nem tudunk egy ilyen javaslatot támogatni, amely ennyire korlátozná a kabotást. Tehát a 48 órát nem tudjuk elfogadni. És ugyanígy nem tudjuk támogatni azt a szabályt sem, amely a kabotást arra korlátozná, amikor az adott kamion visszatér a telephelyre, vagy a telephelyről jön. Nyilván a nomád sofőrök jelenségének a megszüntetése egy tisztességes célkitűzés, de hát a, szós, a szociális szabályok között kellene ezért küzdeni Finn van de Kampur jelentésében, és nem pedig ebben a dossziéban. Tehát ha egy operátor kabotást akar végrehajtani, akkor nemzetközi szállításban, akkor ezt biztosítani kell, tehát nem csak a hazatérés esetében kell ezt lehetővé tenni. És végül pedig az időtartamról nem volt ez a bizottság javaslatának része, de a tanácsban is zajlik ez a vita, hogy hogyan lehet a rendszeres kabotással szemben fellépni. Én azt mondanám, hogy minden a, az időtartamtól függ, tehát hogy ez a periódus mennyi, ha két vagy három nap, akkor ez valószínűleg elfogadható, de hát mondjuk képzeljük el, hogy ez tíz nap, hát akkor az már teljesen más dolog, és ez egy másik korlátozás, amit nem tudnánk elfogadni. Köszönöm. Köszönöm, Lézsó úr. Emlékeztetek mindenkit arra még egyszer, hogy június 4-én 16 órakor kerül sor a szavazásra, június 4-16 óra, és az utolsó jelentéstervezetre térünk rá. Ja, elnézést, Ertug úr, elfelejtettem megadni önnek a szót. Ja, vielen Köszönöm szépen. Csak még egyszer röviden, néhány kérdést felvetettek a kollégák. Először Pavel Telicska. Pavelnak az a véleménye, hogy a systemic limitation, nos, már itt már rögtön elmondanám, hogy a kabotásnak nincs korlátozása, hanem csak megfelelő csatornákba való terelésről beszélhetünk. Mi azt akarjuk, hogy ez a tisztességtelen kabotás, az illegális kabotás, ezt végül is legális mederbe tereljük, és újra szabályozzuk. Azután megkérdezte, hogy az első ponttól számított a kiküldetési szabályok érvényességére vonatkozó javaslatot miért nem akarom. Nyitott vagyok, és támogatjuk, támogatni tudjuk azt is, hogy már az els, kabotás első napjától kezdve legyenek érvényesek a kiküldetési szabályok is. Akkor kérdezték, hogy miért tárgyalok? Hát azért, mert itt kompromisszumra van szükség ezzel kapcsolatban. Másodszorban, hogyha lesz ez a 48 órára való korlátozás, akkor a műveletek számát nem korlátozzuk. Korlátlan számú műveletet le lehet bonyolítani a 48 óra alatt, amennyit le tudnak. És utána megint csak korlátozás nélkül a nemzetközi fuvarozási tevékenységet folytatni lehet. Ez azt jelenti, hogy például a helyről nemzetközi eh, szállítási művelet kezdődik, és az IC már az elektronikus fuvarlevél eh, benyújtásakor ugye egyértelművé válik, hogy A-tól B-be egy nemzetközi fuvarozásról van szó, B helyen kirakodják az árut, és ettől a pillanattól kezdve eh, kezdjük számítani ezt a 48 órát, ami alatt korlátlan számú kabotás műveletet le lehet bonyolítani. A kérdés az, hogyha utána tovább a nemzetközi forrázásban akar részt venni ugyanez a vállalat, akkor remek, csodás, semmilyen korlátozás nincsen. Ma az a probléma, hogy nincs semmilyen ellenőrzés nem arról, hogy hány illegális kabotás műveletet végeznek és hogy az, hogy hét napon belül maximum három ilyen műveletet engedélyezünk, hát valamennyien tudjuk, hogy ez nem végrehajtható, ez, vagy most csak három, ki tudja ezt ellenőrizni. Ezért inkább egy időkorlátot adunk, amin belül viszont korlátlan számú kabotásra van lehetőség. A bizottság azt mondja, hogy ezt ő nem tudja támogatni, hát remek, akkor nem támogatja. A bizottság ugye öt napot mond, én két napot mond mondok. Szerintem ez elég. És utána ugye a nemzetközi fuvarozás minden korlátozás nélkül folytatható. Itt egy olyan korlátozásról beszélünk, beszél a bizottság, ami teljesen tagadja a mi erőfeszítéseinket. Én most itt nem a kiküldetésről beszélek, hanem csak a nemzetközi eh, fuvarozásról, amit egyáltalán nem korlátozzuk. De hogyha eh, a nemzeti piacon akarok kabotást eh, csinálni, akkor ezt lehet korlátozni, ezt akarjuk mi két napra korlátozni, de mindig abból a premisszából kiindulva, hogy a kabotás nemzeti szállítási művelet és egyetértek, amit Koch kollega mondott, az Európai Unióban még nincs egységes belső piac, egységes standardokkal, ezért szerintem csak ilyen módon tudunk forrás takarékosan eljárni. Még egy utolsó mondat hogy miért kéne engednem az Európai Bizottságnak. Most ugye vagy nyugati állapotok vannak az autópályákon, és ezt akarja az Európai Bizottság legalizálni. Ezért alkotunk mi olyan jogszabályt, ami végül is az európai vállalatok számára egy hasznos jobb szabályozás. Köszönöm szépen Izmai Lertógnak, és most következik a 15-ös napirendi pont a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti áruforrozása történő használata. Madame Monteiro de Aguiar a jelentéstevőnk, és neki adom meg a szót, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Elnök asszony, és engedje meg kérem, hogy minden kollégának köszönetet mondjak, aki segítette a munkámat, a munkánkat, hogy sikerült elérnünk ezeket a kompromisszumokat. Szeretnék élni a lehetőséggel, hogy nyilatkozzak, és pedig a megközelítésem tekintetében. Számos esetben kész voltam arra, hogy más jellegű javaslatokat is elfogadjak. Bizonyos javaslatok például a néppárt részéről redundánsak voltak. Tehát, hogy sok más szabályzás belekerült, sok más irányelv, és néha néhány perspektíva tükrözi azokat a kompromisszumokat, amelyek igazából megerősítik azokat, amelyek már megvannak, de szerintem átfedik egymást. De már beszéltünk arról, hogy egy olyan szöveget kell találnunk, amely megfelel az összes frakció és az összes kolléga elvárásának. Tehát akkor most a javaslatom. Ez a javaslat egy haladó javaslatot mutat a gépjárművezető nélkül bélel járművek közúti árufúvarozására történő használatában. A jelen szabályok is szabályozzák a kérdést a tagállamokban. Amiről szó van, az az, hogy ezeket az autókat egész Európában használni lehessen, hogyha egyszer regisztrációra kerültek egy tagállamban. Itt áruszállításról van szó a járművek esetében, ez eléggé nyilvánvaló. És itt vannak a számok, amelyek azt mutatják, hogy ezek a gépjárművek ezéggé modernek, a legtöbb esetben környezetbarátak. És lehetővé teszik azt, hogy egy olyan piacról álmodjunk, amely még környezetbarátabb. Tehát legalábbis ezek a vállalatok. Tehát arról van szó, hogy árufuvarozásra lehet ugyanolyan feltételekkel vezető nélküli gépjárművet bérelni, mint egész Európában, mint a bejegyzés szerüli területén. És pedig az a jogszabály tartozik majd a járművekre, ahol bérbe vették. Hogyha egy másik tagállamba történik a szállítás, akkor ez se legyen probléma. Itt né, évi négy, hár, né, négy hónapról van szó, és az árufúvarozásra használt flotta 25%-áról. És hogyha, hogyha né, és négy gépjárművel rendelkezik, akkor csupán egyet vehet ilyen formában bére. Na nézzük meg, hogy miről is szól ez a javaslat, és hogy miért van szüksége a javaslatra. Nemzeti elektronikus regisztrációs rendszerben kell ezeket a gépjárműveket regisztrálni. Van egy 1961-es irányelv, és ez a, a vállalat székhelyétől teszi függővé a regisztrációt. Tehát az elektronikus regisztráció ott történjen, ahol közlekedik ez a jármű. Az adminisztrációs munka így megkönnyebbül a belső piacon. Már erről beszéltünk a mobilitási csomag során is. Az utolsó megjegyzésem Tehát a jelentés célja. A jelentés célja az, hogy kerüljük el az adminisztrációs többletmunkát, az adminisztrációs terheket, amelyek szükségtelenek, hiszen a parlamentben mindig azt óhajtjuk, de az egész EU-ban azt akarjuk, hogy elkerüljük azt, hogy azzal vádoljanak minket, hogy túlságosan túlburjánzó jogalkotások jogszabályokat hozunk, túl messze van a mindennapi élettől, a polgároktól, a vállalatoktól, és igenis meg kell szabadulnunk ettől az imástól. Éppen ezért a KKV-kre kell mindenek előtt koncentrálnunk. És egy olyan környezetet kell találnunk, létrehoznunk, amely jó, kedvező a KKV-k számára. És hogy az EU-s vállalatok ne legyenek diszkrimináció áldozatai. Tehát ennyit szerettem volna mondani most. Köszönöm, köszönöm, hölgyem. Van der Anderson asszony kezdi az árnyék előadók sorát. Köszönöm. Nagyon nagyra becsülöm az előadó szándékait, de néhány nehézségem is van. Hiszen itt eljárási problémák voltak, de szerintem itt lényegi problémák is vannak. És az SND álláspontjait szerintem nem vették figyelembe a kompromisszumoknál. Problémánk volt például a legutolsó előadó üléssel, hiszen az utolsó pillanatban jelentették be, sokan nem tudtak eljönni. Van egy olyan érzésem, hogy ezt megpróbálják áthajtani, ezt a dokumentumot, mintha nem lenne érdekes, pedig eléggé fontos dokumentumról van szó. Annak érdekében, hogy legyen egy jó és tisztességes piacunk, és hogy ezt a tisztességes piacot bátorítsuk az EU egész területén. Hát ez az a negatív megjegyzés, amivel kezdeni szerettem volna. De szerintem azért a korlátozásokat tekintve, itt az alap téma az, hogy a tagállamok itt közpolitikai okok miatt korlátozásokat vezessenek be a bérelt járművek fuvarozásra történő használatánál. És itt maximális idő tartamokat lehetne meghatározni, az előadó azt mondja, hogy egy minimumnak kell lennie, és ez pont a tanács ellenébe megy. Én még nagyon messze vagyunk a tanácstól. Nagyon sok javaslat született már, és igazából egyikük sem hozott egyensúlyt másodszorban, és ez pedig nagyon fontos számunkra. A kabotásról való vita során ugyanezt éreztük, ez is nagyon fontos számunkra. Igazából nagyon fontos ez a jogszabály, a jogszabály megsértése pedig eh, igenis legyen büntethető, és van itt egy módosító ebben a tekintetben. Támogatnunk kell a módosítót a kompromisszumok tekintetében, hogy a végrehajtás is könnyebb legyen. És nagyon sok eh, érvet nem hallhattunk. A előadó is említette, ez elsősorban int környezetvédelmi intézkedés, de a szerződés minden európai intézményre kötelezettségeket ró, hogy mindent megtegyen a környezetvédelem érdekében. Mi szerettünk volna egy limitet, hogy igazából milyen gépjárműveket ne lehessen használni ezen jogszabály értelmében. De most egy elég szigorú szabályról van szó, az öt évnél régebbi gépjárművek tekintetőben, és az öt névnél fiatalabb az Euro 5 normának megfelelő járművek tartozanak ide. Ezzel a témával nagyon sok szempontból lehet foglalkozni. És egy kompromisszumos javaslat például azt jelentené ki, hogy Euró 5-ös és 6-os normákat kellene elérni. Tehát ez a 2009 előtt készült járművekre, járműveket kizárnánk. És ez a leasing piacot is befolyásolja, hiszen a leasing piac 93 százalékában nagyon komolyan vezik a környezetbarát gépjárműveket. A előadó is említette, hogy biztosítanunk kell, hogy tisztább legyen a leasingelt autóflotta Európában, és ezt a jogalkotással kell kezdeni. És végzetül pedig egy másik nagyon lényeges pont számunkra az, hogy itt nincsen semmi szociális záradék a dolgozók jogairól, hát szerintem pedig ezt nem szabadna elfelejteni, és az érintetteket igenis informálni kell a leasing jogi helyzetéről. Tehát igenis eh, legyenek birtokában a szükséges információknak, hogy milyen eh, különleges szempontok vannak. És hogyha megnézzük, hogy ezt hogy lehet elérni, tehát itt van például a CPC irányelvből is egy módosító, és egy eh, továbbképzési intézkedés is javasoltunk, egy másik kompromisszumban pedig a képzést halljuk, de itt akkor mondjuk azt, hogy a szükséges információ, hogyha továbbképzéstől nagyon óckodnak a tagállamok. De a javaslataink süket fülekre találtak. Tehát ezeket az eljárási dolgokat kifogásoltuk, ez nem az előadó vagy a titkárság hibája, de pillanatnyilag a kompromisszumokat nem tudjuk támogatni. Tehát örülnék, hogyha a jövő héten erről tovább beszélnénk, de szerintem a szavazás előtt még nagyon meg kell gondolnunk, hogy hogyan visszük tovább az ügyet. Köszönöm, Anderson. Asszony, de Messmaker úr. Ja, dankjewel. Köszönöm szépen elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretnék az előadónak nagy köszönetet mondani a munkájáért, a nyitottságáért, hogy tudott figyelni másokra. A kompromisszumos módosítások így tudtak elkészülni. Nagyon alakban pozitívan értékelem meg a kompromisszumos módosító indítványokat. A frakciónk számára mindenek előtt az fontos, hogy egyensúlyban legyen ez a dosszié, azaz egyrészt a teherautók szabad piacát, a bérlést megőrizzük, másrészt viszont a gazdasági, az adópolitika, a biztonságpolitika fontos szempontjait is tartsuk tisztelt tiszteletben. A, ezt az egyensúlyt nagyjából sikerült megteremteni, ezért elégedett vagyok. A nemzeti bérleti piac megnyitása és az európai bérleti piac további megnyitása a, együtt járna a regisztrációval. Ez az ECR számára, a frakcióm számára alapvető fontosságú és beépítette az ezzel kapcsolatos javaslatainkat is a szövegbe az előadó. Néhány aprócska, inkább szemantikai jellegű felvetésünk is van, de ezekkel együtt tudjuk támogatni a kompromisszumos módosítókat. És szeretném megköszönni a nagyon produktív együttműködést mindenkinek. Köszönöm Demes Máker úrnak, Fáméter Borgór. Mindenek előtt én is köszönöm a raportőrnek a nagyon pragmatikus megközelítést, és azt, hogy megpróbált elérni, ami szerintem egy nagyon kiegyensúlyozott jelentés. Két dolgot szeretnék felvetni. Az előadó is hajlandónak mutatkozik problémák megoldására. A szükségtelen korlátozásoktól meg kell szabadulnunk, amik megakadályozzák azt, hogy a fuvarozók hatékonyan tudjanak működni az egész Európai Unióban hiszen a bizottság is, az Európai Bizottság is ezt javasolta. Minimális szintű liberalizációra van szükség, ezen gépjárművekkel kapcsolatban. A e, raportőr is rugalmasnak mutatkozik, a hat tonna feletti saját számlás e, e, munkával kapcsolatban viszont nincs helye a liberalizációnak. Ezek a korlátozások megmaradnak. A tárgyalások során Örömmel hallottam az Európai Bizottságtól is meggyőző érveket azzal kapcsolatban, hogy az ilyen típusú korlátozások kivetése megengedett. A következő pont négy egymás követő hónapban lehessen ilyen bérelt teherautókkal, kaminokkal dolgozni ahogy a szezonális csúcsidőszak igényeinek meg, lehet, meg tudjanak felelni a fuvarozók. Itt az arányosságot kell betartani. A kompromisszumokba mi azt vezetnénk be, hogy a tagállamok korlátozhassák ezt a négy hónapos szabályt, de úgy, hogy legalább a flotta 25%-ának megfelelő, szármű, megfelelő jármű használatát engedjék meg, vagy egy keves kisebb flottás esetében legalább egy járművét. Azt hiszem, hogy ez tulajdonképpen egy nagyon technikai és egyáltalán nem ellentmondásos dosszié, de most itt az SND, a zöldek, más frakciók is egyfajta karácsonyfaként pakolják tele, mint a díszekkel, a különböző javaslatokkal ezt a dossziét. Előre kell lépnünk, és mégis egy plusz hónapra van szükség, hogy le tudjuk zárni ezt az egész mobilitási csopa, csomagot máskülönben nem lesz kompromisszum. Mindegyik frakciótól tehát rugalmasságot kérek, hogy elérjük, megvalósítsuk a kompromisszumot, és sikerüljön elkezdenünk a triológus tárgyalásokat. Köszönöm, Mathieu de Vieux asszony. Euh, oui, moi aussi je tiens. Köszönöm. Elnök úr, én is szeretném kiemelni az eddig elvégzett munka kiváló minőségét. Egy pontra figyelnék oda. Nyissuk meg a lehetőséget a vállalkozásoknak, hogy az Európai Uniós szinten bocsátsák a járműveket bérlésre. A tevékenységük így sokszínű lehet, viszont arra kell figyelni, hogy jogilag ne ösztönözzük a csalást, se pedig az adó elkerülést nagyon határozott rendelkezésekre van szükség. Az eddigi kompromisszumos módosítók nem ebbe az irányba haladnak, és nem elegendőek. Ami engem illetén támogatom, és egyébként is a módosítóim tárgya volt az, hogy korlátozzunk időben és számban is az ilyen gépjárműveket. Legyen egy hónap, egy évben kétszer maximum a bérlés ideje, és a flotta 25%-a maximum lehessen, elhasson ilyen bérelt járművekből. És én is azt szeretném, hogy az időt használjuk ki, és igyekezzünk a lehető legmesszebb menni és én készen állok arra, hogy másokat is mozgósíts csak ebben az irányban. Köszönöm szépen, mondja az elnök, nincs más kérdé- kérés hozzászólásra, úgyhogy akkor Lezsóá úr a bizottság képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, a bizottság összefoglalóan tudja támogatni általánosságban ezt a jelentéstervezetet. tervezetet és azzal szemben, amit az árnyék, egyik árnyék előadó elmondott, a parlamentben és a tanácsban az eszmecsere nagyon is hasonló irányba mozdul el, tehát azt mondhatom, hogy ez a dosszié eh, esélyes a gyors eh, háromoldalú tárgyalásokra. Nem fogok részletekbe bocsátkozni, ugye mondtam, hogy általánosságban támogatjuk az előadó munkáját, különösképpen az új kettes cikket, a javaslat új kettes cikkét, ami nagyon jó és világos elvet alkalmaz, tehát hogyha valaki a hazájában bérelt járművet használhat, akkor ezt a járművet használhassa az EU teljes területén, függetlenül attól, hogy ezt a járművet hol jegyezték be. Egy helyen szeretnénk a jelentéstervezetben módosítást látni, az árnyék előadó már említette ezt, a saját számlás műveletekkel kapcsolatban ugyanis nem látunk arra észszerű okot, hogy ezt a fajta műveletet korlátkozzuk, korlátozzuk már a bérelt járművekhez való hozzáférést. Csak három tagállam van, ahol még ezek az úgynevezett régi módi korlátozások életben vannak, jogszabályilag. És emellett, tehát, ahogy mondtam, teljes mértékben támogatjuk a tervezetet. Sajnos egy valamivel nem tudok egyetérteni. Az egyik árnyék előadó elmondta, én nem látok arra semmilyen észszerű okot, hogy miért kellene megkövetelnünk a sofőröktől azt, hogy további képzést végezzenek el bérelt jármű használatára. Hát, hogyha valaki megkapta a jogosítványát, azt más a gépjármű vezetéséhez is felhasználhatja a sajátjára, vagy egy béreltre, ugyanolyan feltételekkel, hogy vonatkozzanak a két esetre, a profi sofőrök esetében is, és arra sem látok okot, hogy minimál követelményeket írjunk elő a bérelt járművek esetében, nincs erre szükség, hogyha megnézik a hatástanulmányt, amelyet a bizottság készített, ezek a járművek újabbak, mint azok a járművek, amelyeket használnak. Tehát így még a környezetbarát ságot is támogatjuk. És azt is megjegyzem, hogy ez a szöveg kapcsolódik a kabotáshoz, de azért azt nem hiszem, hogy gyanakodnunk kéne, gyanúsítanunk kellene az ilyen operátorokat, azzal, hogy illegális műveleteket akarnak végrehajtani. Tehát zárásként azt mondom, hogy a bizottság támogatja a jelentéstervezetet azzal az egy fenntartással, amit említettem, hogy ezt a derogációt engedjük meg, tehát hogy a saját szemles műveleteket ne kezeljük szigorúbban. Köszönöm szépen, és akkor visszaadom Montero asszonynak az összefoglalásra a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretném mindenkinek megköszönni a hozzászólást a különböző frakciókból, a kedves kollégák észrevételeit köszönöm. És hát valóban nem tudnék úgy hazamenni, hogy a szomorúságomnak ne adjak hangot, ugye azzal kapcsolatban, amit az árnyék előadó elmondott, mikor azt mondta, hogy talán volt valami hátsó szándéka mögött, hogy ezt a dossziét igyekszünk tempósan kezelni. Nem volt időnk, és volt egy kulcsfontosságú vita a parlament eljárási szabályzatát érintően, Ugyanaznap sikerült este nyolcra ezt átütemezni. Mindannyian ott voltunk, egy-két kolléga kivételébe, de volt idő a téma megvitatására. Ez egy tulajdonképpen nagyon szakmai, technikai jellegű jelentés. Megpróbáltuk összeegyeztetni a különböző politikai nézeteket, amelyek gyakran szemben álltak, és sok javasolt módosítót elfogadtam a szocialista frakció tollából, vagy szocialista kollégák tollából. Meg fogom nézni még egyszer a környezetvédelmi kérdést, tehát azt a tényt, hogy ha egy gépjárművet az Európai Unióban regisztráltak, akkor ugye be kell, hogy, meg kell, hogy feleljen bizonyos környezetvédelmi kritériumoknak. Lehet, hogy ez szembe, ez a, szembe megy azzal, amit az elején mondtam, de ugye megpróbáljuk a jelenleg érvényben lévő irányelvet megerősíteni. Szeretnénk a szükségtelen részeket pedig megszüntetni, kiiktatni és a fogyasztóknak további információt a rendelkezésükre bocsájtani. Hadd emlékeztessek mindenkit, hogy ezek a rendelkezések olyan gépjárművekre vonatkoznak, amelyeket sofőr nélkül bérelnek. Tehát aki az, erre a piacra belép, az arra is eh, vonatkozik ez az irányelv, a eh, jó hír neveiről is szó van ezeknek a cégeknek. Lehet külön szavazást kérni ezen a részen, van itt egy ilyen lehetőség. De, hogy lezárjam az eszmecserét, azt elmondom, hogy volt még egy-két pont, amire nem tértünk ki a kompromisszumos módosítókban, és ez igaz, de mindenkinek a megértését kérem, hiszen hogyha megpróbálnánk még egy kis kicsit késleltetni ezt az egészet azáltal, hogy módosító, további módosítókat készítünk, kompromisszumos módosítókat, az visszaütne. Nagyon sokan elmondták, hogy ez egy jó anyag, több területen sikerült javítanunk, de nem szeretnénk, hogyha ez az egész egyfajta pathelyzeté alakulna, és nem tudnánk előrelépni egészséges és konstruktív vitát tudtunk folytatni több ülésen is, úgyhogy építsünk erre, és a kompromisszum szellemében haladjunk előre. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Akkor rendben van emlékeztetek mindenkit arra, hogy május 24-én 9 órakor, tehát a következő ülésünkön fogunk szavazni. Mindenkivel május 24-én a következő szakbizottsági ülésen találkozunk, és ekkor mindjárt 9 órakor szavazunk is. Szép estét mindenkinek!